Hölgyeim és Uraim! Excellencies, ladies and gentlemen! I have the great... Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy az idei Jean Monnet ECS-a világkonferencián idén üdvözölhetem Önöket. Kérem, hogy szíveskedjenek elcsöndesedni, ugyanis a konferenciánkat Natali Nikó, szopránénekesnő fogja megnyitni, akinek kiváló hangja és nemzeti karrierje magáért beszél. Ő fogja elénekelni nekünk Beethoven örömódáját. Nikó asszony, parancsoljon! Mrs. asszony, minden résztvevő nevében engedje meg, hogy eh, köszönet mondja, köszönetet mondjak a konferencia pompás megnyitásáért. Hölgyeim és uraim, az a megtiszteltetés ér most ebben a pillanatban, hogy az Európai Bizottság elnökét eh, bemutathatom önöknek. Elnök úr, tudom, korábbi Zsamoni konferenciák résztvevőitől, hogy mennyire értékelik azt, hogy mindig készen áll arra, hogy időt szakítson a Zsamoni közösséggel, találkozzon, öt gondolatait megoszta velünk. Ez kvázi már időáll, időtálló hagyományá változott, és most minnyáinknak meg lesz az a öröme, hogy meghallgassuk az ön gondolatait a Lisszaboni szerződésről, ennek végrehajtásáról. Elnök úr, önél szó, parancsoljon. Köszönöm, köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat. Hölgyeim és uraim, kedves Rula kolléga, Valóban nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetem önöket, különösen Zsamoné professzorokat, akik a világ minden sarkából érkeztek ma, Doris Pekkel, az Oktatás és Kulturális Ügyekért Felelős Parlamenti Szakbizottság elnökével üdvözlöm Önöket. Óriási értéket tulajdonítunk a bizottság részéről tudományos munkájuknak a nyilvánosság színpadán. A Zsomoné hálózat a legnagyobb tudás hálózat európai ügyekben, és ki, e- rendkívüli kiválósági szintet ért el. 67, 62 országban, az összes kontinentet átfogva az európai közösségnek globális láthatóságot biztosítanak és színvonalat biztosítanak az, az európai ügyek tanulmányainak. Ugyanakkor megőrzik függetlenségüket, és gyakran kritikus hangot is megütnek, de nem is szeretnénk, hogy ez másképp legyen. Ugyanis ez a állog annak, hogy az, amit mondjanak, tiszteletet ébreszten, és el tudjuk kerülni az Európai Unió, mint projekt félreértelmezését. Kérek mindenkit, hogy az Európai Bizottsággal és a projektünkkel maradjanak kapcsolatban, természetesen ez a tudományos függetlenségük megőrzése mellett. De olyan szakaszban élünk, amikor igenis szükség van az önök által megadható független tanácsra. Az Európai Unió, konkrétan az Európai Bizottság figyelemmel követni a Bepán keresztül a az önök által adott tanácsokat. Egy olyan testületről van szó, mely közvetlenül együttműködik velem ezeken a területeken. És eh, itt van velünk jean Tibó is. És biztos vagyok benne, hogy ez egy gyakorlatilag módja annak, hogyha kívánják eh, az önök gondolatait az Európai Unió politikai döntéshozatalába is beolvasszuk. A politikai fejlemények, illetve prioritások végiggondolásának ideje jött el. Tavaly arról beszéltem, hogy pénzügyi válság hogyan változtat a világon. Beszéltem arról, hogy egy politikaibb Európát kell építeni, és felszólítottam a tagállamokat arra, hogy ismerjék fel, függenek egymástól, és európai szinten kapcsolódjanak jobban össze idén valóban egy politikai Európa épül, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépése hozzájárulhat ehhez, és hozzá is járul ehhez a projekthez. Ez az idei év eh, témája, és eh, megosztanám önökkel néhány gondolatomat az a kapcsolatban, hogy eh, a bizottság szempontjából ez mit is jelent, és a saját személyes elemzési pont szempontomból is hogyan látom ezeket a kérdéseket. A pénzügyi és a gazdasági válság örök is tudják, még nem ért véget. Néhány szót szólnék arról, hogy milyen ambiciózus javaslatokat fogalmazott meg a bizottság annak érdekében, hogy az erősebb e-, európai irányítást a pénzügyek területén megvalósítsuk. E, politikai szinten sokkal komolyabb szerepet szánunk a bizottságnak. Először nézzük a Lisszaboni szerződést. Én nem, nem látom értelmét, hogy a tartalmát vázoljam e, ilyen tudós e, társaságban, de vannak egyesek, akik másképp értelmezik a szerződést, és ezzel kapcsolatban lenne néhány gondolatom. Önök is tudják, hogy Európa nem egyszerűen egy piac volt, korábban sem. Ez volt a legnagyobb, legsikeresebb gazdasági politikai integrációs kísérlet a világban. Jog és értékek közösségéről van szó, az együttműködés és a szolidaritás mentén. A közösségi módszer, erős európai intézmények segítségével dolgoztunk, ide tartozik a bizottság is, amely, amely európai érdekeket szolgáló politikákat hajt végre. Mindnyájan részesei vannak, vagyunk ennek a, a projektnek, amelyeket, amelyet európai vezetők háborúk és konfliktusok elkerülésére hoztak létre Európában. Éppen ezért érdekes, hogy egyesek a kormányköziség győzelmeként és az európaiság veszteségeként könyvelték el a Lisszaboni szerződést. Ha megnézik a szerződés betűjét és szellemét láthatják, hogy több és nem kevesebb közösségi módszer körvonalazódik benne. Ez megerősíti Európa összes intézményét, nagyobb koherenciát, hatékonyságot és legitimitást biztosít döntéseinknek. Majdnem minden eh, döntést együtt döntési eljárással hozunk meg, eh, minősített eh, többség segítségével, különösen a belsőgazdasági területén. Úgyhogy nem értem, hogy mondhatná bárki azt, hogy a minősített többségi szavazás szabályként kevesebb közösségi módszert és több kormányközösséget feltételez. Hogy mondhatjuk ezt, hogy az Európai Parlament, mint európai intézmény, Eh, demokratikus intézmény jobb bevonása kevesebb közösségi módszert jelentene. A bizottsági kompetenciákat is elismeri a szerződés, megerősíti ezeket, eh, ennek végrehajtó ágát is, a gazdasági és monetáris unió, illetve a külügyek területén is. Európa új szerepet tölt be a világban a főképviselő, aki az Európai Bizottság alelnöke is, ezt a szerepet tölti be. Három korábbi szerepet eh, fúzionáltunk, a cél az volt, hogy a duplikációkat, a zavart elkerüljük. A közösségi eh, külügyi szolgálat eh, összevonja a politikai területeket, a politika fejlesztés és a politikai teljesítmény területén is amikor korábban a Gaert tanács elnöke, a külügyekért felelős biztos és a főképviselő korábban három posztot jelentett, most ezt összevontuk. Mindez megerősíti Európa szerepét a világban. Végezetül egy igen rövid összefoglalóban elmondanám, hogy az Európai Tanács új elnöke megerősíti az Európai Uniót úgy, hogy a koherencia, a kontinuitás és az erősebb vezető szerep immáron biztosított ezáltal. Az Európai Tanács nem a bizottság riválisa, sőt, e, erős szövetségesünk amely segíthet nekünk abban, hogy az európai projekt erősödjön, természetesen, hogyha minden intézmény lojálisan együtt tud működni. Most eh, hat éves tapasztalatom alapján mondhatom, hogy a tényleges probléma az európai szintű döntésekkel nem az intézményekből fakad. Hogyha betartják kompetenciáikat, és európai szellemiségbe hozzák meg döntéseket, nem innen fakad a probléma, hanem a nacionalista, a szüklátó körül, nemzeti vezetőktől, hogyha így járnak le. Nagyon komoly lépéseket kell tennünk. A csapásvonal világos jobb európai eh, megközelítés, jobb közösségi módszer, alkalmazás, és ennek így is kell történnie. Ugyanis amikor egy közösségi projektről van szó, amely minden intézmény kompetenciáinak tiszteletben tartására alapszik, illetve a tagállamok lojális együttműködésén, nos, akkor előbbre tudunk majd lépni elmondanám, hogy milyen félreértelmezések vannak a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, ugyanis azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az igazságot kimondjuk ezzel kapcsolatban. Hogyha megvan a politikai akarat, a Lisszaboni szerződés után, ugyanis politikai akarat nélkül az intézmények semmi jelentőset nem fognak tudni letenni az asztalra. Tehát az Európai Unió erősebb lesz a Lisszaboni szerződés követően, erősebb, hatékonyabb, láthatóbb lesz majd a világ színpadon. Nem arról van szó, hogy eh, csak eh, vízjelként lebeg majd a Lisszaboni szerződés az Európai Unió történelemben. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés szorosabb uniót eredményez majd. Hatályba lépése óta az Unió lépéseket tett annak érdekében, hogy európai szinten jobban bevonja a tagállamokat a munkába, szorosabbra fogja munkájukat, hiszen egyre jobban függünk egymástól. És most a korábban említett legutóbbi lépésre szeretnék visszatérni. A jobb európai gazdasági irányítása vonatkozó bizottsági javaslatokra térnék ki. Ugyanis mind az európai gazdaságban, mind az euró térségben látjuk az elmúlt hetekben csapások értek bennünket, nem fogunk tudni munkahelyeket, befektetéseket eszközölni Európában, nem tudjunk jobb Európát építeni a polgárok számára. Természetesen Görögország az egyik oka ezeknek a csapásoknak. Az államháztartások problémái részben annak tudhatók be, hogy a, próbálták enyhíteni a válság hatásait, de azt is láttuk, hogy a gazdasági növekedés során az adósod, eladósodás mértékét nem igyekeztek, igyekeztek eh, csökkenteni. Tudjuk, hogy az államadóság szintje nagyon magas egyes tagállamokban, a spekuláció ebben is szerepet látszik, játszik, de hát a spekuláció pont ezt használja ki, a strukturális reformok hiányát, illetve az eladósodottság magas szintjét. Nem szeretne megengedni eh, ezt a szerepet a spekulánsoknak. Itt eh, a realitások félreértelmezése zajlik közben, mikor azt mondjuk, hogy csak a spekulánsok felelnek ezért, vagy azt mondjuk, hogy csak a strukturális reformok hiányának tudható be mindez. Hogy őszintén akarok fogalmazni, több tagállam, nem csak Görögország elmulasztotta a strukturális reformok meghozatalát, amikor azt meg kellett volna tenni, és a stabilitás és növekedési paktumot nem tartották be. A, a Lisszaboni szerződésben rögzítetteket, illetve a korábbi szerződésekben rögzítetteket nem tartották be. A fiskális fegyelem, illetve a költségvetési fegyelem jelenlegi szabályai nem, egy, nem elegendőek, és nincsenek világos szabályok arra vonatkozóan, mit kell tenni akkor, hogyha valaki nem tartja beszerződés szabályait, ami a banki válságot illeti. A válság, a bizalmi válság remutatott arra, hogyan függünk egymástól hogy az egy országban jelentkező válság nem csak az Európai Uniót, az eurotérséget, hanem az egész világot érintheti. Hogyha valaki bizonyítékot keresett arra, hogy mennyire függünk egymástól itt Európában, nézzük meg, mi történik most Európában, illetve a világon. Azt hiszem, hogy ez az európai példa eklatáns példája annak, hogy mennyire függünk kölcsönösen egymástól. Ez kihangsúlyozza az, hogy mind az eurótérségben, mind az unió egészében, a 27 tagállamban lépésekre van szükség. Eljött az ideje annak, hogy az EMU-ban az E betűt hangsúlyozzuk jobban, ne csak a monetáris, hanem a gazdasági oldalra is figyeljünk. Évek óta hangsúlyozom, nem lehet monetáris uniónk anélkül, hogy gazdasági uniót ne valósítanánk meg. 2008. május 7-én, amikor bemutattuk az euró első tíz éve kapcsolatos jelentésünket, ezen az évfordulón expliciten megfogalmaztuk, hogy sikeres volt az euró, de hogyha további sikert szeretnénk elkönyvelni, akkor szorosabb politikai eh, koordinációra van szükség, gazdasági irányításra, és arra van szükség, hogy az eurózónában és az Európai Unióban bizonyos, bizonyos egyensúlytalanságokkal foglalkozzunk. Eltelt két év, és azt hiszem, hogy a tagállamok most már ráébredtek arra, hogy ez valóban így is volt. Mit javaslunk tehát ezzel kapcsolatban? Először is az, hogy biztosítsuk, hogy a fiskális egy, ö, fegyeleme kapcsolatos stabilitás és növekedési paktum szabályokat tartsák be. Egy peer review gyakorlat keretén belül tennünk kell annak érdekében, hogy a kormányok jobban odafigyelnek a szabálykövető megatartásra. A a szuverenitás elve alapján eh, kellene eljárjon a bizottság, mondják egyesek, de ez nem a valóságnak megfelelő ellásban egy más tagállam által meghozott döntés közvetlen kihatással van minden egyéb tagállam gazdasági és költségvetési politikájára. A szerződés felismeri azt, hogy az egyik tagállam ilyen irányú politikái nem csak nemzeti politikák, ezek európai ügyeknek számítanak, és a szerződés meg is erősíti a nemzeti parlamentek szerepét ebben, hogy kapcsolatban maradjanak egyéb eh, parlamentekkel a költségvetés előkészítésekor. Ugyanis a saját döntéseik, nemzeti költségvetési döntéseik kihatással lesznek az eurozónára, de az eurozónán kívüli országokra is. Érdekes látni, hogy nemzeti politikusok, egyes nemzeti politikusok hogyan reagálnak erre a józan észt által diktált kérdésre. Lehetséges szerintük eh, tagadni azt, hogy a Bundestag, a francia nemzetgyűlés, a görög parlament döntései kihatással lennének egyéb tagállamokra. Úgyhogy én azt mondom, politikai és intézményi szempontból igenis logikus, hogy ez a típusú peer review gyakorlat megvalósuljon, hogyha stabilitást és jólétet szeretnék biztosítani az eurozónában, illetve az Európai Unió egészében. Ugyanakkor ugye Európa erről szól, olyan Európát kell, gazdaságot kell kialakítanunk, amely fenntartható növekedés biztosít a jövőre vonatkozóan. Ennek vannak politikai kiáltása is, de eddig mindig tavasszal vizsgáltuk meg a politikákat, utána a költségvetés pedig ősszel. Ennek viszont semmi értelme nincsen. A politikákat és a költségvetési kiadásokkal járó ki, effektusokat egyszerre kell megvizsgálni. Éppen ezért egy eh, politikai koordinációs szemeszterben gondolkodunk most. Láttuk, mit tett ez a válság, és világos ebből, hogy ennek gyökerénél komoly gazdasági egyensúlytalanságok mutatkoznak. Éppen ezért eh, pontosan emiatt van értelme annak, hogy a gazdasági és növekedési paktumot megerősítsük, ne csak a makro, hanem mikroekonomiai aspektusokat, a külső dimenziót és strukturális reformokat is együtt vizsgáljuk. Nem lehet európai gazdasági politikánk, amely széttöredezett mintha nem ebben a világban élnénk. Tehát nem kellene figyelembe venni az, hogy a gazdaságainkat, fejlő, ezek fejlődését milyen hatások érik. Ez nem jelenti azt, hogy át akarjuk venni a nemzeti adózási rendszereket, a nemzeti szuverenitás határát át szeretnénk lépni. Pont ellenkezőleg szeretném, azt szeretnénk, hogy mind a költségvetések, mind a gazdasági reformok elemzéséből profitálnának a kormányok és a parlamentek. Egyébként nem lehet eh, szankciókat alkalmazni, sokan nem szeretik a szankció szót. Én azt javasoltam, hogy megfelelőség incentíváknak nevezzük el ezeket, de egyszerűen hiteleseknek kell lenniük a szabályainknak. Hogyha ezek a szabályok nem hitelesek, akkor valószínűleg ezeket senki nem fogja betartani. Úgyhogy most azt javasoljuk, hogy legyenek ilyen szankciók. Természetesen nem az a célunk, hogy feltétlenül bevezessük, alkalmazzuk ezeket a szankciókat, de legyenek bizonyos korrektív eh, intézkedésekre vezető, ösztönző eh, tényezők, amelyek nélkül véleményünk szerint eh, ezeket nem lehet végrehajtani. Nem szeretnénk forrásokat elvonni a tagállamoktól, különösen ebben a nehéz helyzetben. Mindössze annyit mondunk, hogy vizsgáljuk meg, hogy a 2013 utáni költségvetésben hogyan lehet kapcsolatot felállítani a szabálykövető magatartás, illetve a pénzek elköltése között. A prevenció mindig jobb, mint a korrekció ilyen válsághelyzetben. De még akkor is, amikor a korrekció önmagában nem elegendő, az Európai Uniónak megfelelő eszközöket kell rendelkeznie, hogy lépjen. Sokkal korábban be kell tudnunk avatkozni a válságban, amikor mind a prevenció, mind a korrekció megbukott, akkor inkább cselekvésre, akcióra és nem reakcióra van szükség. Éppen ezért állandó és erős válságkezelési rendszert is javasol a bizottság hogyha az elmúlt három hónap újságjait olvasgatták, akkor esetleg megbocsáthat önöknek, hogyha azt gondolják, hogy a Lisszaboni szerződés már a múlté. Csak a válsággal foglalkozunk. Való igaz, hogy a görög válsággal, összeomlással, illetve az eurózóra támogatásával ilyen nappal foglalkozunk. Segítettünk a görög hatóságoknak, hitelt 210 milliárd euróról van szó, illetve egy stabilizációs mechanizmus hoztunk létre az eurozóna megsegítésére. Az Európai Unió egyik legsúlyosabb válságát kezeljük most. Egyesek úgy gondolják, ez a valaha megtörtént legsúlyosabb válság. Ugyanis eh, ez a szolidaritás elvét eh, teszi próbára, és ez a válság még nem ért véget. Keressük a kiutat ebből, de világos, hogy sokkal könnyebb kiutat találni a Lisszaboni szerződés mentén. És most visszatérek a konferenciák témájára. Tény az, hogy a Lisszaboni szerződés, különösen annak 136. cikke nélkül nem tudtuk volna a koordinációt megerősíteni, és kitérni arra a költségvetési fegyelemre, amelyről eddig beszéltem. Tehát a 136-os cikk alapján fog több javaslatot megfogalmazni a bizottság, és a szerződés teljes tiszteletben tartása mellett fogjuk biztosítani a jobb gazdasági irányítást az eurózónában és az Európai Unióban. Nyilvánvaló önök számára is, közö, önök között több jogász van, hogy egyértelmű jog, jogi bizonyosság, biztonság nélkül ezt nem lehet megvalósítani. De a jogalap még nem elég, politikai akaratra van szükség a tagállamok részéről. Azt hiszem, hogy soha nem tartottunk még itt ennyire közel ehhez a célhoz, mint most. A tanulmányaik alapján önök is tudhatják, hogy ilyen időkben, ilyen válságidőkben az európai közösség, az Európai Unió hirtelen megtalálja a forrásokat, az erőforrásokat, hogy cselekedjen, és előre tudjon lépni az európai projekt útján. Hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy az Euró- a Lisszaboni szerződés előrelépést jelent, nagyon komoly válság közeli, közepén találjuk magunkat, nagyon komoly ez a kihívás, és természetes az, hogy a polgáraink ezen nehéz gazdasági helyzetben attól tartanak, hogy befelé tekintő reakciók következnek ennek eh, következtében. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ilyen időkben vannak bizonyos alkalmak, amikor eh, az idegengyűlölet, sovinizmus, popularizmus terjed el, populizmus terjed el Európában, ezt nem engedhetjük meg most ebben a pillanatban magunknak. Éppen ezért minden szinten olyan irányításra van szükség, amely Európára figyel, amely racionális módon helyet biztosít mindenki számára. Beszéltem, milyen fejlemények történtek, milyen kihívások állnak az európai intézmények előtt, milyen válaszokat adtak eddig az intézmények ezekre. Persze beszélhetnék erről a magunk szempontjából még egy kicsit részletesebben, de tudom, hogy önök a konferencia során foglalkozni fognak ezekkel a kívásokkal. Egy valami viszont világos. Ezek a kihívások lehetőségeket is kínálnak, és hogyha legjobban használjuk ki az eszközeinket, akkor eh, az erőfeszítéseink eredményre vezetnek majd. Innovatív eh, módozatokra van szükség a gondolataink eh, gyakorlatba való átültetésében. Sokat várok a Zsamoni programtól, az elemzés, az értelmezés, a friss gondolatok szintjén. Biztos vagyok benne, hogy az önök segítségével a most előttünk álló komoly kihívásokat le tudjuk majd gyűrni. Innovatív, ugyanakkor realisztikus politikákra van szükség, és a gondolatok eh, csatáját kell megnyernünk. Úgy gondolom, hogy az európai integrációnak abban a szakaszában tartunk most, amikor ez a csata rendkívül kritikus szerepet kap, hogyha az Európai Unió nem tudja folytatni az útját, akkor lehet, hogy eh, örökre visszafele fog majd lépegetni a jövőben. Olyan helyzetben találjuk most magunkat, amikor eh, nem, hagyja, nem, nem, nem tehetjük le a fegyvert. Most eh, nem intézményi szerepből, nem a szerződések szerepéből szempontjából mondom ezt. Azt gondolom, hogy itt több cselekvési területünk van, de az Európai Unió szempontjából alapvető fontosságú döntéseket kell meghoznunk, és ebbe be kell vonnunk azokat, akik új gondolatokat tudnak szolgálni. Ez az új válság gyors, kifelé ható intézkedésekre is felszólít, egy strukturáltabb európai választ tesz szükségesé amikor az euró, illetve az unió jövőjéről beszélünk, meg kell hallgatnunk a kritikusainkat is, de a professzionális pessimisták véleményét el kell utasítanunk. Tavaly már beszéltem arról, hogy a pessimizmus milyen nemzetközi glamúra rendelkezik, most kasszandrák idejét éljük, az euróval kapcsolatos angol nyelvű szakirodalom gyakran a wishful thinking kategóriába tartozik az euróval kapcsolatban. Én nem így látom a helyzetet. Az euró igenis siker lesz azért lesz sikertörténet, mert nagyon komoly érdekek kapcsolódnak európai gazdasági integrációjához. Ez megköveteli mindezt a politikai projekt részeként. Ezért bízom abban, hogy ez az egyik legfontosabb európai forrás, amelyre rendelkezünk ezeket a válság kihívásokat, a lehetőségét tudjuk konvertálni, hogyha összefogunk, hogyha nem veszítjük szem előtt azokat az értékeket, amelyek több mint 50 éve összekovácsolnak bennünket. Ezek az értékek minden korábbinál fontosabbá válnak most, és tudjuk önöknek milyen szerepe van ebben. Van, megvan a tudásuk, a gondolati függetlenségük, amely segíthet bennünket az előrevezető úton. És ez az egyik oka, sok közül annak, amiért eh, támogatjuk a Zsamoné programot, amiért konszolidálni kívánjuk a programot a soron következő években. Hölgyeim és uraim, az idei Zsamoni konferencia diplomatákat, újságírókat eh, és magában foglal a tudósok körén túl, és remélem, hogy ez komoly eredményeket tesz majd le az, asztalra következő két napban. Ez mindez elismerése az önök egyre növekvő globális közösségének. Biztos vagyok abban, hogy a mai és holnapi munka megerősíti a korábban rögzített magas színvonalat, nem marad más hátra számomra, mint hogy sikeres egyeztetéseket és sok sikert kívánjak. Köszönöm. Mr. President. Elnök úr, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legtöbb vita, amire ma és holnap sor kerül, sajnos az részvetele nélkül zajlik majd, de minden bizonyal tájékoztatni fogjuk az elnök urat arról, hogy mik a fejlemények. Már most is az a benyomásom, hogy néhány teremben lévő professzor úr, asszony egyetért önnel, mások nem, de azt hiszem, hogy minden bizonyal élénk vita elé nézünk, amely erősíti a bizottság munkáját. Még egyszer köszönöm az elnök úrnak, és szeretném Doris Pak asszonynak átadni a szót, aki az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának az elnöke. Mindannyian tudjuk, hogy Pak asszony az egyik legkiválóbb tagja ennek a bizottságnak, számos díjat, kitüntetést kapott már, kulturális oktatás és ifjúságpolitikai tevékenységének kapcsán. Pak asszonyban olyan embert tisztelhetünk, aki nagyon sokban hozzájárul a munkánkhoz, és örülök, hogy megadhatom neki a szót. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. Németül, angolul vagy franciául beszéljek? Németül fogok beszélni. A német nyelv nagyon szép nyelv, és az örömóda eredeti szövege szintén németül íródott. Ilyen formában az örömódához kapcsolódva fogok beszélni, illetve természetesen Barozó biztos úr beszédéhez is. Az Európai Kulturális és Oktatási, az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának elnöke vagyok, és már több mint 20 éve dolgozom ebben a minőségemben. Az, tudás alapú társadalom kifejlesztése és az tartó tanulással foglalkozom a Maastrichti szerződés keretében is. Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ma önök előtt beszélhetek, és ezt a bizottságot is képviselhetem a parlament előtt. A Monet program nagyon komoly többletértéket jelent az Európai Unió szempontjából. Hálás vagyok annak, hogy az európai gondolat ilyen élénk vitákat élhet meg. A Lisszaboni szerződés utáni időszakot éljük, és azt hiszem, hogy indokolt, hogy néhány változtatásra felhívjam az önök figyelmét. Barozó elnök úr már kitért néhányra, a parlament szempontjából is, másokra csak célzott. Itt például az Európai Unió 2020-as stratégiájáról van szó, amely különösen fontos ebben a kontextusban. A Lisszaboni szerződés és az Európai Parlament, nos, azt mondhatjuk, hogy ez a két dolog, mind a kettő nagyon fontos komponens számunkra, azonban nem mindenki és nem mindenhol elégedett az eredményekkel. Elmondható azonban, hogy a parlament nagy része büszke és örül annak, hogy a Lisszaboni szerződés megkötésre került. A parlament és az Európai Unió demokratikus, hatékony és átláthatóbb lesz a jövőben ezáltal. Mindig ez volt az alapvető hozzáállásunk és célunk a többi konventben dolgozó kollégánkkal együtt, vagyis elmondható, hogy a pohár telt, teli felét nézzük. Természetesen még sok tennivalónk van, azonban egyelőre nagyon örülünk azoknak a fejleményeknek, vívmányoknak, amelyeket az új szerződés tesz számunkra lehetővé a Lisszaboni szerződés elős, e, elsősorban az Európai Parlament törvényhozási hatalmát erősíti. 14 további politikai terület tartozik a rendes törvényhozási eljárásba eddig ez együttdöntési eljárás névre hallgatott. Ezekhez a területekhez végre most már hozzátartozik a mezőgazdaság is, az energia, a bevándorlás, a bel- és igazságügy és a strukturális alapok, illetve az egészségügy területe is. És ezen kívül pedig 86 jogalap tartozik ez, ehhez a törvényalkotási módhoz, illetve vannak olyan területek is, amelyek eddig explicit módon az Európai Unió kompetenciájában nem tartoztak bele, most már ide tartoznak, ide megint csak az energia, az egészségügy, az űrhajózás és az idegenforgalom, illetve, ami megint csak a mi bizottságunk fennhatósága alá tartozik, a sport területe is ide tartozik. Ez nagyon fontos változás a szakbizottságunk számára, és természetesen az arányosság elvének és a szubszidiaritás elvének figyelembevételével kell dolgoznunk a sport területén is. A második dolog, erősebb lett a demokratikus kontroll, illetve az elszámoltathatóság Európai Uniós szinten és a jövőben az Európai bizot, az Európai Bizottság elnökét, illetve a kül- és biztonságpolitika külképviselőjét, akit különöképpen külügyminiszternek kellene nevezni, szintén mi választjuk meg. Ez nem csak a parlamentet erősíti, hanem a demokratikus legitimációt is erősíti, amelyet ugye a sajtóban sokszor bíráltak eddig talán a sajtó képviselőivel is találkoznunk kellene, hogy lássák, hogy itt mennyire komolyan erősödött a demokrácia. A Bundestagban már beszéltünk erről, és például elmondtam ott, hogy mi az, amit én itt Európában, Brüsszelben el tudok érni, de a Bundestagban nem. Vagyis több minden jobban működik Brüsszelben. Egy olyan parlamentben dolgozom Brüsszelben, ahol nincsen kormánya a parlamentnek, európai szintű, Európát érintő felelős politikát folytatunk. Ezért örülök annak, hogy itt vagyok, és nem az európai Bundes, nem a, a német Bundestagban ülök már. Ö, utaltam már arra, hogy az Európai Parlamentnek erősödött a kompetenciája, a nemzetközi egyezmények megkötésénél is, ami természetesen számos kormánynak nem igazán nyerte el a tetszését. Vagyis a nemzetközi egyezmények szempontjából ma az Európai Unióban a parlament egyetértése szükséges. Az eddigi komitológiai eljárás reformálása során ma még nagyon komoly tárgyalások folynak a bizottság, a parlament és a tanács között, de itt is a parlamenti kontroll előtérbe fog kerülni. Harmadik dolog. A költségvetés kialakításánál a parlamentnek szintén lényegesen megerősödött a szerepe, a kötelező és a nem kötelező jellegű kiadási tételeket most már megszüntettük. A parlament a miniszteri tanácssal egyenrangúan dönt az Európai Uniós költségvetésről és ennek tartalmáról is. Megfordítva ez azt, jelent, azt is jelenti, hogy a tanács az eddiginél erősebben bírhat befolyással olyan költségvetési tételekre, amelyek eddig csak a parlament fennhatósága alá tartoztak. Sajnos el kell mondanom azt is, hogy a parlament a több éves pénzügyi előirányzati keretről való határozás területén még mindig korlátozott kompetenciával bír, szavazati joga van, de együtt döntési joga nincsen és szeretném elmondani, hogy a legutóbbi költségvetés előirányzási folyamatban az Európai Parlament képviselői nagyon komolyan próbáltak kihatással lenni erre a folyamatra, és a, az oktatási és kulturális terület költségvetését szerettük volna növelni hogyha a bizottság betartotta volna a szavát, akkor nem azt láttuk volna, hogy vasárnap még nagy mellénnyel támogatják, de hétfőn már visszavonják a szavukat. Sajnos nem tartották be az ígéretüket. De az a néhány plusz millió a kultúra és az oktatás területére mégiscsak befolyt, és örülök annak, hogy az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának lett, volt ez az érdeme. 15 évvel ezelőtt ugyanis ugyanez a bizottság még nem lett volna ekkora befolyással a költségvetésre, vagyis az európai parlamenti kollégák is időközben az otthoni szavazóik által is valószínűleg ö, most már tudatában vannak annak, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon fontos terület, és kézbe kell venni. Vagyis a következő költségvetés tervezésnél elmondhatom, hogy megint mindent megteszünk, és minden követ megmozgatunk azért, hogy elkerüljük azt, hogy szűkösen mérjék a pénzt erre a területre. További lehetőségeink is vannak a Lisszaboni szerződésből kifolyólag, mint már említettem, de ezek nem öncélú, öncélú elemek, nem arról van szó, hogy most már verjük a mellünket, és azt mondjuk, hogy igenis mindenhol ellenkezni fogunk, és mindenre nemet mondunk. Azonban több helyen mégiscsak nemet mondtunk. És jelen pillanatban például az Amerikai Egyesült Államok kapcsán mondtunk nemet több tárgyalás során, egy új csomagot szeretnénk velük összeállítani, például a személyes adatok védelme területén mondtunk nemet. Most az Európai Unió 2020-as stratégiájára szeretnék rátérni. Egy olyan stratégiáról van szó, amelyet a bizottság elnöke közösen dolgozott ki a bizottsággal idén márciusban, az Európai Uniónak ez mutatja az irányt a következő tíz évre. Önök is bizonyára emlékeznek arra, hogy már volt egy másik iránymutatásunk is, amely iránymutatással azonban 2010-ig sajnos nem jutottunk annyira előre, mint szerettünk volna. Úgy kell megállapítani a célokat, hogy realisztikusan el is lehessen őket érni. Ugye az utópiák, az álmodozások nagyon jók, a víziók szép dolog, ha az embernek víziói vannak, de mégiscsak a realitás talaján kellene maradnunk. 2020-ig az volt a munkamódszerünk, hogy a bizottság megfogalmazza a konkrét célkitűzéseinket, tudja, hogy hol szorít a cipő, de természetesen be kell tartani a, az objektív realitás szabályait. A kormányok is óckodnak attól, hogy pénzeket küldjenek, illetve azt sem szeretnék, hogy megnyírbálják a saját hatáskörüket. Ilyen formában az Európai Unió részéről egy kicsit ellen kell hatnunk ennek nagyon szűkösre mért az agendánk a 2020-as stratégiájában, és a parlamentiek elég elégedetlenek ezzel, ezt meg kell mondjam, és egyáltalán nem egyszerű feladat az, hogyha egy 2020-as stratégiát rögzítenek, és azt mondják nekünk, hogy most ezt egyszerűen rupcuk fogadjátok el. Szeretnénk a, a kialakításában is sokkal erőteljesebben részt venni, hiszen a célok elérésért mi is felelősek vagyunk ebben a parlamentben, és ezért mi azt szerettük volna, hogy sokkal tovább tartsanak ezek az egyeztetések. A bizottság helyes módon ennek a tervezetnek központi jelentőséget tulajdonít az oktatás, az, az innováció, a mobilitás és a kutatás területén. Ezek mind olyan területek, ahol részben tudunk csak saját felelősségünk okán tevékenykedni. Amint említettem, más területek a szubszidiaritás elve alá esnek, és ezeken a területeken a bizottságnak és a parlamentnek közösen kell eljárnia, mivel azt gondoljuk, hogy ha itt közösen járunk el, akkor talán a kormányokat, az egyes tagállami kormányokat is könnyebben meg tudjuk győzni. Különböző flagship kezdeményezésekről van szó. Az egyik ilyen előremutató kezdeményezés az a fiatalság mozgásban a Youth on the Move kezdeményezés. Azt reméljük, hogy ez a Youth on the Move kezdeményezésbe egy kicsi életet lehelhetünk. Nem lehet az öregedő társadalom láttán azt mondani, hogy van egy ilyen kezdeményezésünk, hogy Youth on the Move, move és aztán az egészbe beleolvasztjuk valahogy az élethosszig tartó tanulás elképzelését. Ezt nem lehet ilyen formában össze, összefőzni egy szózba. A, a, fő, az élethosszig tartó tanuláshoz vannak az Erasmus programunk, vannak a Leonardo programunk, nagyon sok más ö, olyan programunk van, amely egyáltalán nem feltétlenül az, a fiatalság mozgásban kezdeményezés része, és ezért például arra kérném a bizottságot, mivel hogy ez az ő ötletük volt, és már az előző éves években is ezt már többször elmondtuk, de inkább a, a képzési és oktatásért felelős biztosasszony munkáját nem kellene azzal megnehezíteni, hogy a bizottságban azt mondják, hogy a fiatalság mozgásban kezdeményezést egy az egyben át kell ültetni a gyakorlatba, mert ez csak az ifjúsági politikához tartozik. Természetesen összekapcsolhatjuk, és össze is kell kapcsolni az tartó tanulás programjával. Azonban szeretném arra kérni a bizottságot, hogy az tartó tanulás egy önálló kezdeményezés legyen, és a Youth on the Move egy másik dolog, a kettő között meg lehet teremteni a kapcsolatot, és nagyon örülök örülök, hogy a biztos asszony is ma jelen van, hiszen ezt már többször elmondtuk a bizottságnak és a biztos asszonynak, de természetesen az ön kollégáiról van szó megint csak, ezért azt remélem, hogy ezt a kérést, amelyet nem csak az Oktatási Bizottság elnökeként teszek, hanem valóban valamennyi kollégám nevében, ezt vegyék komolyan, ezt a két dolgot válasszuk körül és kérem, önök is támogassák ezt. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, alapvetően már elmondtam, hogy ugye az a szándékunk, hogy az élethosszig tartó tanulás elképzeléseit megvalósítsuk továbbra is, és szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy az utóbbi években a bizottság Kenten asszony szeretném itt megemlíteni, aki Kaczynski kollégámnak volt a, az előző, az elődje, az ő munkáját szeretném megköszönni, hiszen a tagállamokban számos összehasonlítható adatot gyűjtött. Nem szeretnénk senkit hátrányos helyzetbe hozni, de szeretnék mindenkinek elmondani, hogy sokkal többet kellene még tennünk, és a, mit a bizottságnak eddig elmondtunk, az szerintem mind helyes elképzelés. Ezen kívül szeretném még elmondani, hogy az új élethosszig tartó tanulás program Nak nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a Comenius programban egy, egy önálló szerepe van, egy önálló szakaszt jelent. A Comenius Teachersről van szó, a, a, a, tan, a tanári programtól, nem lehet az, azt a helyzetet tovább fenntartani, hogy a tagállamokban a pedagógusoknak fogalma sincs az Európai Unióról. Hogyan tudnák ezek, az, ezek a tanárok, ezek a pedagógusok a jövőre fölkészíteni az Európai Unió gyermekeit, és a Comenius Teacher Program erről szól, hogy a tanárokat ilyen irányba is fejlesszük a tanári képességeket. Hölgyeim és uraim, a költségvetésnek ezeket az elképzeléseket meg kell támogatni, hiszen bármilyen szép elképzelést nem tudunk megvalósítani enélkül, és ezért a következő költségvetés tervezetnél, mint már elmondtam, minden követ megmozgatunk azért, hogy a következő generáció a kultúra, az oktatás és az állampolgári ismeretek területén is több pénzzel megtámogatott programokban vehessen részt. És hogyha ma megint csak a válságról beszélünk. Nos, ez a válságot csak akkor tudjuk megoldani, hogyha ezekre, ezekre a szakterületekre erőteljesebben koncentrálunk, és arra kérnék mindenkit, hogy a politikusokat a saját tagállamaikban is hívják föl erre, meggyőző érveink vannak, szeretném elmondani önöknek ezeket. Az egyik a képzési programjaink az egyik legsikeresebb Európai Uniós területet jelenti. E- az, Erasmus, a Comenius, a Leonardo és a többi program, és a Jean Monnet is olyan programok, amelyek hatalmas sikert arattak. Mindenhol népszerű programokról van szó. És az eszközök csoportosításának a problémáját ezeknél a programoknál nem tapasztaljuk, más programoknál igen. Itt nem nincsenek ezzel problémák. Közvetlenül elérjük az embereket, egy abszolút európai többletérték születik, a világra nyitottabb európai polgárokat nevelünk, és természetesen a nyelvtudást is, és más kulcskompetenciákat is fejlesztünk ezáltal. A második dolog. Az oktatásba, mint tényszerű területbe be kell ruházni. Itt a globális konkurencia, nyomás és a versenyképesség tekintetében nem engedheti meg magának az Európai Unió azt, hogy az Európai Uniós diákok 13%-a idő előtt elhagyja az iskolát, és nagyon komoly százalékuk olvasási nehézségekkel küzd, illetve a bevándorlási háttérre rendelkező gyerekeknek nagyon komoly problémájuk vannak a tanulással. A harmadik érv az Európai Unió az a tagállami szintű oktatási politikákhoz nagyon komolyan hozzájárulhat, mint említettem, például az, Euró, az Erasmus program a tudás átadáshoz ö, hozzájárul, a bolonyai folyamat szerény eredményeire nem térnék ki, ez sajnos egy kicsit szomorú történet. Itt nem elsősorban a bizottság hibája ez, hanem a tagállami iskolák és egy, a, a tagállami egyetemek, főiskolák ö, jártak el egy kicsit szerencsétlenül. Ez egy nagyon fontos folyamat. A parlamentben kellett volna erről beszélni, ezt szeretném elmondani. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek erről nem beszéltek kielégítő módon, és hogyha beszéltek volna róla, akkor a program nem lett volna ennyire sikertelen. Gondolom Budapesten is megértették már ezt. Azt hiszem, hogy ezekből az okokból kifolyólag, amelyeket itt most felsoroltam, ki, kiviláglik az, hogy valóban érdemben beszélhetünk arról, hogy több pénzre van szükség, és a képzési politikát támogatni kell már többször elhangzott, és ez egy nem annyira barátságos megjegyzés, és remélem, hogy a gazdák emiatt nem haragszanak meg. 880 millió 80 millió euróról van itt szó a mezőgazdaságban. E, ez összehasonlítva a kulturális költségvetéssel rendkívül nagy. Én szerintem a kultúrára kellene helyezni sokkal inkább a hangsúlyt, illetve ide is eszközöket kellene átcsoportosítani, de természetesen nemzeti szintű törekvések és együttműködés nélkül nem tudunk előrelépni. A nemzeti szintű, tagállami szintű ö, ö, oktatási politikákat nem tudjuk felváltani, mi csak támogatni tudjuk ezeket. Az a tanácsi kooperációs keretben már megvannak erre az eszközök, és az lenne a kívánalmam, hogy a képzési oktatási miniszterek csúcs találkozójánál beszéljék meg azt, hogy ki mit csinált otthon, a pozitív és a negatív eredményeket beszéljék meg, és szüljék le a tanulságokat. Politikai, külpolitikai szempontból nagyon nehéz időket élünk, de de azt hiszem, hogy az emberekbe való beruházás, a fiatalokba, de az idősödő emberekbe való képzési, oktatási, továbbképzési beruházás területén, az innovatív és kreatív képességek fejlesztése területén való előrehaladás a legészszerűbb és legbiztosabb útvonal Európa számára a jövőre, és köszönöm szépen, hogy együttműködnek velem, és sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönöm szépen ezt a rendkívül lényegre törő és világos uh, beszédet, amelyet mindenek előtt az oktatás és a képzés területén hallgathattuk meg a részleteket a 2020-as stratégia szempontjából, illetve szeretném megragadni az alkalmat, hogy kifejezzem hálámat az Európai Parlamentnek, hogy a Jean Monnet konferenciának helyet adott, és vendégül lát minket. Ez már egy hosszú ideje tartó együttműködés eredménye, hiszen az Európai Parlamentet mindig is szorosan összefüggésbe hoztuk a Jean Monnet programmal. José Maria Robles professzorhoz fordulok most, ő megtestesíti ezt a ezt a szervezetet, és a korábbi parlament munkájában is részt vett, illetve a az Európai Parlament Jean Monnet fellépéssel kapcsolatos tanácsát is vezeti. Még egyszer szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek tehát ezt az alkalmat, hogy megrendezhetjük ezt az eseményt az Európai Parlament épületében. Most azt javaslom, hogy folytassuk tovább a munkát, és lépjünk át a következő napirendi pontra, amely rendkívül kellemes témakört jelent. A 2010-es Jean Monnet díj átadására kerül sor, és ennek a program résznek a keretében szeretném megadni a szót Andrula Vasszilió asszonynak, az Európai Bizottság oktatási, kulturális és többnyelvűségét felelős biztos asszonyának. Biztos asszony, öné a szó. Köszönöm. Elnök úr, Pekasszony, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak elnökünknek, elnökünknek és eh, Pekasszonynak, amiért eh, rendkívül sűrűn napirendjükbe időt szorítottak arra, hogy itt lehessenek ma velünk. Valóban nagy megtiszteltetés volt minnyájunk számára, számára, hogy az Európai Unió és a világ eh, jelenlegi alakulásával kapcsolatban rendkívüli észrevételeikből profitálhattunk. Ez az első találkozóm ezzel a világméretű hálózattal, a Jean Monnet professzorok hálózatával biztosként. óriási eh, kérdésről van szó, óriási privilégiumról, hogy eh, ez EU cselekvéseket vezethetem ezeken a területeken, amelyek oly sok európai polgár életét érintik. És eh, valóban nagy privilégium felelősséget viselni a Zsamoné programért. Az elmúlt e, időszak eseményei egyetemben bizonyították, hogy Európának egyetlen jövője van, további integráció a felelősség és a szolidaritás alapján. Ehhez, ehhez, hogy ez sikeres legyen, cselekvésre van szükség, amely elemzésre, gondolkodásra és intellektuális inputra épül. Az önök körét tekintve nem tudom, nem tudok ennél kompetensebb eh, csoportot elképzelni, független, kritikus és eh, éppen ezért hiteles, eh, a legmagasabb szintet képviselő értelmiségiek ülnek itt az európai integráció körét illetően. A Zsamoni program abszolút releváns ebből a szempontból. Most eh, röviden rátérnék arra, amiért eh, szót kaptam, a Sammoni díjról van szó. A berlini indító konferencián indítottuk 2007 májusában, úgy döntöttünk, hogy évente egy Sammoni díjat fogunk kiosztani az éves Sammoni konferencián. Mint korábban, a kiválasztás eh, José María G. Robles professzor irányítási alatt zajlott az Európai Egyetemi Tanács elnökeként a Jean eh, Monnet program keretén belül, és Enrique Banús is részt vett ebben az ECSA World elnökeként. Uraim, kérem, hogy mind a ketten szóljanak hozzá, és röviden mondják el, mit gondolnak önök a Jean Monnet programról, illetve a díjról, de emlékeztetném önöket, hogy eh, a feszültséget az utolsó pillanatig fenn szeretnénk tartani, ne árulják el, kiről van szó. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Köszönjük szépen a szót. Köszönjük szépen a díj támogatását, és azt is, hogy támogatja a Zsamboné cselekvést. A Zsamboné közösség nevében elmondanám, milyen örömért bennünket, amikor eh, biztos jelölését Barroso elnök úr eh, bejelentette az oktatás, ifjúság és kultúra területén felelős biztosként. Az oktatás az oktatásért felelős eh, biztosasszonyként azt hiszem, hogy derült jövő, derűs jövő vár erre a szakterületre, és most Deris Perkasszonyra is nézek. 98 óta hallom, hogy Pakasszony egyre több pénzt kér, egy, elég sok mindent el is ért ebből, és ennek nagyon örülünk. Elnök úr, engedje meg, hogy külön köszönetet mondjak önnek, a rendkívül inspiráló hozzászólása miatt. Külön örömmel konstatáltam azt, hogy mennyire elkötelezett amellett, hogy a bizottság továbbra is szerepet kapjon, vállaljon ebben a rendkívül kényes helyzetben, amelyben találjuk magunkat, és amelyben abszolút ez szükséges az, hogy ne egyszerű kormányköziség felé mozduljunk el, az új gazdasági irányítás kontextusában. Fontos, hogy a bizottság megtartsa a szerepét. Ön nagyon helyesen hangsúlyozta az, hogy parlamenti ellenőrzés érvényesül a folyamat egésze vonatkozásában. Ezt föl is jegyeztem, és jövő hétfőn, amikor a kozák kontextusában szólal majd fel a nemzeti és az európai parlamentek bevonásával a Lisszaboni szerződés szerepével kapcsolatban. Nos, ebben a kontextusban azt hiszem rendkívül fontos, hogy szorosabb és hatékonyabb legyen az együttműködésünk az európai gazdaság irányítás területén az Európai Bizottsággal. Az évek során bizonyította, mennyire elkötelezett a zsammoni hálózat mellett, és köszönjük, hogy itt az éves konferencián jelen lehet, annak ellenére, hogy biztos, hogy benne sűrű a programja. A zsammoni eh, professzorok természetesen az önök rendelkezésére állnak. Számomra külön öröm, hogy Pak asszonyt is itt üdvözölhetem, az Európai Parlamentben évek óta barátok és kollégák vagyunk, és tanúsíthatom, hogy alig van közöttünk olyan, aki az európai ügyet ennél dinamikusabban eh, támogatta volna. Ezt az elmúlt évek során ön már bebizonyította, és a mostani igen komoly és szigorú felszólalása is ezt bizonyította a az oktatási, kutatási közösség nagyon szerencsésnek tudhatja magát, hogy ön az Európai Szakbizottság elnöke. Örülünk annak is, hogy itt az Európai Parlamentben eh, rendezhetjük meg ezt a konferenciát. A parlament, a bizottság és a tudományos közösség együttműködésének jó példája ez. Barozó elnök úr, Pakasszony, biztos asszony, Európa történelmében Azt látjuk most, jobb tudásra, jobb ismeretekre van szükség ebben a helyzetben, amelyben találjuk magunkat. Nos, ebben a kontextusban az üzenetem az lenne, hogy a zsammoni közösség készen áll arra, hogy betöltse funkcióját. Mivel teljes mértékben decentralizált szervezet vagyunk, az egyetemeken résztvevő cserek, akik eh, Európában, illetve Európa határain túl dolgoznak, teljesen független és eh, kritikus eh, oktatók, illetve tudósok. E, ennek kontextusában elmondhatjuk, hogy ez az egyik leghatékonyabb, leghitelesebb eszköze annak, hogy az európai integrációval kapcsolatos tudás eh, hiátust át tudjuk ívelni. Két jellemzőt emelnék ki, a függetlenséget, illetve a kritikus jelleget. Hiszen a Monnet professzorok alapvető szerepe az, hogy az európai politikákat és intézményeket elmagyarázzák, megmagyarázzák. Valóban erre a feladatra szükség van, ezt be kell tölteni. De az intézményeknek megvannak az eszközeik arra, hogy elmagyarázzák, hogyan működnek. A Jean Monnet pontosan ezt az eszköz, ezt a célt szolgálja, ennek eszköze. A Jean Monnet professzorok Szerete azonban egy kicsit más is. El kell magyaráznunk ennek történetét, ennek evolúcióját, lépéseit. Ki kell elemeznünk az okokat, a célokat, amelyek az egyes lépések mögött meghúzódnak, és ez eh, nehéz megközelítés. Ez a megközelítés változó, függően attól, hogy a modul, vagy az adott tanszék eh, hol helyezkedik el, Ausztráliában, Japánban, eh, attól függ, hogy melyik kontinensen. Különféle aspektusokból közelítik meg eh, a kollégák ezeket a kérdéseket, de a cél az, hogy a realitások fő aspektusait átadják a hallgatóknak. az egyetemi kontextusban tudjuk ezt biztosítani, ezt az oktatói, oktatási szerepet ebbe a kontextusba ágyazzuk be. Úgy gondoljuk, hogy ennek a struktúrának létrehozása helyes döntés volt. Egy javaslattal zárnám szavaimat. Több száz eh, zsamoni kiválósági központ, eh, tanszék, eh, oktató, 62 országban, az egész világban az Európai Unió minden kompetenciá területét lefedjük, éppen ezért a jól megalapozott politikai döntések fundamentumaként javaslom, hogy használják a Zsamboné hálózatot. A rendelkezésükre állunk az Európa 2020-as stratégia keretén belül, de azon túl is szeretnénk választ adni, válaszolni felkéréseikre. A professzorok úgy gondolom nagyon konstruktív, tisztázó szerepet eh, tölthetnek be elemzésekkel, tanácsadással, eh, időszerű módon tudunk majd segíteni őknek. Szívesen bocsátjuk az önök rendelkezésére ezt az, ezeket az ismereteket az Európa 2020 kontextusában, de azon túl is. Bizonyos vagyok abban, hogy azok az intézmények, amelyekkel, amelyeken dolgozunk, az új jogi és költségvetési kontextusban ismerik, milyen eszközt jelentünk, és azt hiszem, hogy a mai bevezető beszédek eklatáns példái voltak annak, mennyire felismerik önök is ezt a szerepet. Köszönöm. Thank you, Professor Köszönöm szépen, Gilbert professzor, és köszönöm szépen, hogy a Jean Monnet program mellett továbbra is elkötelezett. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament korábbi elnökeként és sok egyéb poszt betöltőjeként nem tudnánk jobb nagykövetet találni a programunkhoz, és köszönjük szépen ezt a felajánlást is, hogy az Európa 2020-hoz inputot kívánnak biztosítani. Ezt az ajánlatot biztos lehet benne, meg fogjuk fogadni. Most pedig Banusz professzorhoz eh, fordulnék. A Katalon Egyetem eh, dékányához fordulok. Banos professzor azonban eh, most az ICSA e World elnökeként van itt velünk, amely az 58 különféle országban tevékenykedő európai közösségi tanulmányok szövetségeit vonja össze. Köszönöm szépen kiváló munkájukat a nemzeti szövetségeknek. Köszönöm szépen, Vasilő asszony! Az ECS a nevében engedje meg, hogy köszönetet mondjak támogatásáért. Örülünk annak, hogy ön Jan Tusénszki főigazgatóval partnerünk lesz a következő évek során az egyeztetésekben. És engedje meg, Barozó úr, hogy szívből köszönetet mondjak, amiért az évek során fenntartotta, szinten tartotta ezt a párbeszédet velünk, és Doris Paknak is köszönet jár, azért a munkáért, amelyet az Európai Unióban oktatási kérdésekben végzett. Megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen eh, erős barátunk lehet, ha fogalmazhatok itt az Európai Parlamentben. Ki vagyunk, kik vagyunk mi? A tudományos világot képviseljük, európai kérdésekkel foglalkozunk, kutatók, oktatók, hálózatát alkotjuk. 58 országban eh, tevékenykedünk az egész világban. Magas színvonalú oktatást és kutatást végzünk dinamikus és független módon. Ebben a kontextusban természetesen teljes mértékben egyetértek Kir Robles professzor észrevételeivel az Európai Uniós tanulmányok jövőjét illetően. De engedjék meg, hogy még egy kiegészítő megjegyzést tegyek a jövővel kapcsolatban. Emlékszem, az élethosszígtartó tanulásról szóló program létrehozása előtt egyesek azt javasolták, hogy zsamoné programot eh, be lehetne eh, illeszteni a kommunikációs főigazgatóság keretén belül dolgozó, eh, működő programba, Barroso elnök úr azonban mást javasolt, a Jean Monnet programot eh, külön kell kezelni. Valóban mi kutatók, oktatók vagyunk, független eh, tudósok és eh, oktatók. Mi nem Európát kívánjuk eladni, értékesíteni. Persze tudjuk, abszolút tisztelettel mondom, szükség van kommunikációs politikára. De mivel mi oktatók vagyunk, oktatói, kutatói szabadsággal rendelkezünk, érveket keresünk, hozunk fel, és bizony néha nem osztjuk a hivatalos véleményt. Kritikusan vizsgáljuk az európai integrációs folyamatot, és a kritikus itt pozitív szóként értelmezhető mediátorok, közvetítők vagyunk egy sajátos területen, az egyetemi világ területén. Ez azt jelenti, hogy a fiatal generációkkal dolgozunk, akik majd átveszik ezt a projektet, és egyébként ők lesznek a jövő oktatói, tanárai is. A feladatunk nem az informálás, hanem a formálás. És tudományos érvek mentén kívánjuk ezt a feladatot ellátni. Ezért eh, tisztelettel jelzem, hogy kommunikációs program részeként nem tudom elképzelni a munkánkat. A többi tanulással és egyetemekkel kapcsolatos program mellett van a helyünk. Körülbelül 8000 eh, szakértővel dolgozunk, ők azok, akik eh, gondolkodásra, tanácsadásra, ismeret feltárásra, specializálódtak. Ez talán az egyik legnagyobb ilyen hálózat a világon. Mi úgy gondoljuk, hogy az európai integráció az egyik legjelentősebb paradigmaváltást jelenti az évsz- elmúlt évszázadok európai történelmében. Most a Jean Monnet díjra szeretnék rátérni. A 2007-es Berlin Indító konferencia óta a Zsamani program éves díjat oszt ki az európai integrációs tanulmányok területén kiválóság jutalmazására. Az Európai Bizottság az Európai Egyetemi Tanács elnökeként, illetve az ECS a World részéről engem kért fel hogy válasszunk ki a zsamoni hálózatból erre alkalmas professzorokat. Ezek a professzorok tudományos kiválóságukkal tűnnek ki, illetve azzal, hogy általánosában hogyan tűnnek ki az oktatási struktúrák, hálózaták konszolidáció területén, hogyan játszanak multiplikátor szerepet az európai integrációval kapcsolatos tanulmány területén. Az április 30-ai találkozónkat követően több eszmecserét és konzultációt követően három név körvonalazódott, motivált sorrendben, ezt mutattuk be az Európai Bizottságnak. Természetesen a döntés Vasziliu asszony kezében volt, úgyhogy nem én leszek az, aki majd kimondja, hogy kikapja ezt a díjat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Well, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, önök is tudják, hogy a zsamonék közösség eh, a, gaz- a tudományos kiválóság példája, és egyetlen elkötelezett az Európai Unión tanulmányok mellett de a 2010-es díj esetében nem csak tudományos kritériumokra figyeltünk. A 2010-es díjat a nyertes Zsamoné Cser eh, pionír szerepe alapján ítéltük meg az Európai Uniós tanulmányok létrehozása területén az egyik újabb tagállam nehéz átmeneti időszakában. Ezen kritérium alapján nagy öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy bejelenthetem, hogy a 2010-es Monnet díjat Palánkai Tibor professzor kapja meg. Professzor Palankai. Palankai professzor a Corvinus Egyetem európai tanulmányokért és felelős igazgatója. Az Európai Uniós tanulmányok létrehozása Magyarországon, mint elismert tudományos terület, a kutatás és oktatás területén, nos, sokat köszönhet palankai professzornak. 1993-ban, amikor először megnyílt az út a magyar egyetemek előtt a Zsamboné cselekvés felé, azonnal cser pozíciót kapott, és utána cser ad personám pozíciót eh, kapott a professzor. de természetesen még a hidegháború vége előtt elkezdte ez irányú tudományos munkáját a professzor. Palánkai professzor és a Zsamoné program rendkívül komoly szerepet kaptak abban, hogy az európai integrációval kapcsolatos tanulmányok eljussanak minden európai, magyarországi egyetemre az alap tanulmányoktól egészen a doktori szintig. A 90-es évek elején csak eh, néhány tucat eh, európai integrációval foglalkozó szakértő volt Magyarországon. Most több mint 250 professzor és oktató foglalkozik eh, Magyarországon ezen tanulmányokkal. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a zsammoné professzorok együtt kritikus szerepet törtöttek be a csatlakozási folyamatban is a zsandmoni eh, professzorok ugyanezt a szerepet más országokban is betöltötték. Éppen ezért szeretném, hogyha ezt a díjat a hálózatunk eh, új tagállamokban dolgozó dinamikus tagjának is felajánlhatnánk, illetve a tagjelölt országokban is. Palánkai professzor úr, az ön munkája kimagasló példája annak, hogyan működik a zsammoni közösség. Ugyanakkor sikerült hidat vernie a Jean Monnet program különféle dimenziói között is. A CSER a Corvinus Egyetemen betöltött szerepe mellett egy évtizedet tanít a College of Europe-ban is, amely szintén égköve ennek a hálózatnak. Az Európai Egyetemi Tanács régi tagja, és ebben a szerepében is konstruktívan eh, ad tanácsot, működik egyet ennek fejlesztésében. Éppen ezért nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ide a pódiumra szólíthatom önt, ön szimbolizál, eh, átadjuk azt a szimbólumot, amely a diát szimbolizálja. Ebben a rendkívül eh, nagybecsű tudományos közösségben. Köszönöm. Természetesen meghatódtam, és nagyon nehéz most ebben az alkalommal bármit mondani, de azt el kell mondanom, hogy az a döntés, hogy a Zsamoné projekt kiterjedjen az új tagállamokra is, ugye ezt a döntést a legelején meghozták. Ennek történelmi jelentősége van. Ez segített bennünket abban, hogy európai integrációs kurzusokat indítsunk, segítsünk abban, hogy a tagságra fölkészüljünk. Nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni. És amikor köszönetet mondok, talán megengedik, hogy az új tagállamok nevében. Dziękuję bardzo, merci. Mondja azt mindezt. Merci, köszönöm szépen, dziękuję bardzo. once again köszönöm szépen professzor Polankai and uh, ladies and gentlemen Köszönöm szépen Palánkai professzor úr. Ezzel lezárjuk a konferencia eh, bevezetőjét, és minden további késedelem nélkül az intézmény egyensúlyjal foglalkozó szesszió eh, részvevőit szólítom. Fausto de Quadros fogja vezetni ezt a panelt, ő szólítja majd a többi felszólalót, kávészünetet most nem tartunk, elkezdjük az első ülésszakot.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 Hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor most Hölgyeim és uraim! Az első ülést, az első szekció munkáját megnyitjuk a konferencián belül. Kérem, engedjék meg, hogy előzetes megjegyzésként néhány dolgot elmondjak. Dear professors, may I have your attention? Tisztelt professzorok, a figyelmüket kérem. El fogjuk kezdeni, úgyhogy kérünk mindenkit foglaljon helyet. Köszönöm. Ahogy mondtam, az első szekció ülését megnyitom, és azt kérem, hogy tegyék lehetővé, hogy néhány előzetes megjegyzéssel indítsam a munkát. Először is a jelenlévőket szeretném üdvözölni, Vasiliu biztos asszony, az Európai Parlament tagjait, eh, a biztos eh, a bizottság vezetéjét, a diplomáciai és egyéb testületek vezetőit, képviselőit, tisztelt kollégám, gáim, akik a planéta Földünk különböző részeiről jöttek. Először is gratulálunk, köszönjük azt, hogy megszervezték ezt a nagyon komoly konferenciát ezzel a tartalommal, ami itt előttünk van. A Lisszaboni szerződés tulajdonképpen az Európai Európai Unió újjászületését, egy új Európai Unió létrehozását jelenti, illetve az európai integráció szempontjából úgy len, új lendületet adott az egész folyamatnak, amikor a globalizáció igencsak előre haladott, és nagyon-nagyon nehéz, hogy ahogy Barózó elnök úr is elmondta, megtaláljuk helyünket a Földön. Ezzel együtt Gratulálok elsősorban a bizottság elnökének azért a személyes elkötelezettségért, hogy ezt a konferenciát lehetővé tette, megszervezte. Éppen ezért nagyon fontosnak tűnik a számomra, hogy elmondhassam, hogy ez a konferencia elismeri azt a programot, amelyet hosszú idő óta a Jean Monnet szervezet Európai Unió szempontjából kivitelez. Ez a program autonóm jellegű szervezet tele van életerővel, lendülettel. Köszönöm be, Belen Bernard Hiros asszonyt, aki meghívott arra, felkért, hogy én legyek az elnök ezen a konferencia első szakaszán. Az én számomra valódi privilégium, hogy én lehetek az, el, az elnök, és ilyen ö, nagy tiszteletet érdemlő személyek között részt vehetek az európai integráció keretén belül. Ez egy kerekasztal megbeszélés tulajdonképpen. Amikor felmerült a minden reform során felmerült az intézmények kiegyensúlyozottsága, annak a reformja, és mindig nagyon nehéz kérdés volt, és nehéz, nehezek voltak a viták. Ugyanakkor a, az intézményes szerződés szempontjából eljutottunk a Lisszaboni szerződéshez, amely még nehezebb munka volt, hiszen 2004-ben, 2007-ben óriási változás történt azzal, hogy a nagy, a közép és kis államok mind 27-en részt vehetnek ebben a grémiumban. Meglátjuk, hogy most milyen módon tudunk tovább haladni. A téma nehézségei különösen arra vonatkoznak, de nem csak, hogy milyen az összetétele a bizottságnak, hogy a tanácson belül hogy történnek a szavazások, hogy a minősített többséget hogy számoljuk, illetve a leblokkoló kisebbség hogy szerepel, illetve a külügyek szempontjából hogyan tudunk képviseltetni magunkat. Most nem szeretném késleltetni azt, hogy a különböző előadók előadják a munkájukat. Éppen ezért elmondanám, hogy ugye önök ismerik a szónokokat, és politikai szempontból először Maros Szefkovics alelnök urat hallgatjuk meg, aki, akit Richard Kobat követi, aki a parlament tagja illetve az Alkotmányos Ügyek Bizottságának alelnöke. Akadémiai szempontból sorrendben Jörg Monárt meghallgatjuk, aki az európai tanulmányok vezetője a College of Europe-on, illetve a Sussexi Egyetem, Jean Monnet tanszékvezetője. Utána Lucia Serena Rossi, asszonyt hívjuk felszólalásra, aki a Bologna Egyetemen szintén az európai jogrendszerrel foglalkozik végezetül. Fernando Riccardi urat kérjük, aki az a Europe Agents rovatvezetője és vezetője. Sefkovics úrnak adom meg elsősorban a szót. Köszönöm szépen, professzor úr. Nem csak azért, hogy megadta a szót, hanem azért is, mert kiválóan ejtette ki a nevemet. Köszönöm szépen, és köszönöm Andróla kolléganőmnek is, hogy megszervezte ezt a konferenciát, és szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ilyen sok európai parlamenti tag, ilyen sok kollega, ilyen sok professzor eleget tett a meghívásunknak, és ilyen formában lehetőségünk nyílik arra, hogy megvitassuk, hogy hogyan működik most az Európai Unió, szerintünk hogyan kellene működni a jövőben a Lisszaboni szerződés fényében, és tudom, hogy már korábban hallották, ezt szeretném én is elmondani, hogy nagyra értékelem a Jean Monnet professzorok munkáját világszerte, Európa szerte, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz néha az a feladat, hogy elmagyarázzák a polgároknak, hogy hogyan működik az Európai Unió, milyen előnyökkel jár az a számukra, illetve a világ számára is. Hát szeretném megköszönni azt is, hogy ez a meghívás most ö, megtörtént, és a témaválasztás is rendkívül releváns témákat ö, foglal magába, hiszen a Lisszaboni szerződés utáni időszak együttműködés és jogi aspektusairól van szó. Szóval nemzetközi intézményközi kapcsolatok és adminisztráció felelőseként elmondhatom, hogy ez a terület rendkívül komoly kihívásokkal bír, és nagyon sok feladattal jár, hiszen lehetőségem nyílik arra, hogy nagyon közelről lássam és vizsgáljam azt, hogy az Európai Unióban az együttműködés hogyan történik és ilyen formában azt is látom, hogy a Lisszaboni szerződés utáni politikai viszonyok hogyan alakulnak Brüsszelben. Hadd kezdjem azzal az intézménnyel, amely ma vendégül lett bennünket, az Európai Parlamenttel. Teljesen világos az a számunkra, hogy az Európai Parlament hatásköreit megerősítésre kerültek az együttműködés az a törvényalkotási folyamat keretében megerősödött, most már az Európai Tanács és az Európai Parlament közös döntése eredményeképpen születnek meg a legtöbb jogi keretek, és ilyen formában nagymértékben megváltozik az, hogy a brüsszeli jogalkotás hogyan zajlik. És teljesen egyértelmű az is, hogy bizonyos kulturális váltásra van szükség valamennyi intézmény esetében, itt azokról az új területekről beszélek elsősorban, ahol az együtt döntés most már megvalósul, például a mezőgazdaság, illetve a teljes igazság és belügyi terület. Ezen kívül az Európai Parlamentnek megszületett az a joga is, hogy teljes mértékben és azonnal tájékoztassák a nemzetközi egyezményekről a parlament tagjaik, és mint önök is tudják, az egyezmények legnagyobb részénél az Európai Parlament egyetértésére van szükség. Vagyis megint csak azt látjuk, hogy az Európai Parlament szerepe ezen a területen egyértelműen megerősödött. És az egy Európai Parlament azt hiszem nagyon világosan megmutatta, szimbolikusan és konkrétan is, és itt a SWIFT határozatra utalok, hogy teljes mértékben kész arra, hogy az új kompetenciáit megvalósítsa és gyakorolja, és nagyon komoly szerepet játszon a jövőben, hiszen az Európai Parlament most már egyenragú partnerként működik együtt az Európai Tanácssal és bizottsággal, például a költségvetési kérdésekben is. Az új ö, intézményközi kerethatározat tárgyalásain aktívan részt vettem a parlament és a tanács és a bizottság között, és ö, a az a célom, hogy a parlament olyan formában gyakorolja az új kompetenciáit, ahogyan ezt a Lisszaboni szerződés rögzíti, és az intézmények közötti egyensúlyt és a, az, a közösségi ö, intézkedéseket ö, is ilyen formában valósítsa meg. Az a, abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a tanács munkáját köz, ö, közelről vizsgálhatom, hiszen az általános ügyek tanácsa tagjaként, mint önök is tudják, itt a horizontális ügyek kérdésében közvetlenül érintve, érintve vagyunk, de az európai tanácsi csúcs találkozók megszervezésében is aktívan részt veszünk. És itt is az, is, az, az ki egyértelműen, hogy az új dinamika már elkezdődött. Miről van szó? Itt egy minősített többségi szavazási folyamatról van szó, amely megint most már rendes procedúraként szerepel az agendában, és elmondhatom, hogy állandó képviselői, szlovák állandó képviselői minőségemben öt éve működök a koreperben, és elmondhatom, hogy teljesen más most már a, a munkavégzés dinamikája a vétó mögött most már nem lehet elbújni, hanem érvelni kell, érdem, érdemben kell érvelni a tagállamokban, mivel a határozat, a döntés forog kockán. És ezért azt gondolom, hogyha abban a pillanatban, amikor a tanács már teljes mértékben magáévá teszi az újfajta munkamódszereket, egyértelműen felgyorsítja ez a fajta munkamódszer az egész döntéshozatai folyamatot, és hatékonyabbá teszi. Mire van szükség az intézmények részéről, a parlament és a tanács részéről ehhez? Egy fokozatos kiigazítási folyamatról van szó, és az a kérdés, hogy a jogalkotó két karja, két része hogyan fog összeigazodni az új folyamatokban? Hogyan lehet megtalálni azokat a kompromisszumokat, amelyek segítségével a közös döntéseket megszülhetjük? Ez a kérdés. Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés a jövő szempontjából. Azt hiszem, hogy nagyon érzékeny dossziékkal kell ö, dolgoznunk a jövőben, és akkor egyértelműen látni fogjuk, a, különösen a költségvetési vita során hogy ez hogyan működik. És ha megengedik, akkor most az új szereplőkre szeretnék rátérni ebben az, ebben az új intézményközi konstellációban Brüsszelben. Szeretnék most az Európai Tanácsra ö, rátérni, és itt Korbett kollégához fordulok, aki utánam szól, hiszen ő is aktívan érintett ebben. Az Európai Tanács első alkalommal hivatalos intézmény, hivatalos elnökkel és saját költségvetéssel, és ami ennél is fontosabb, az Európai Tanács rendkívül sűrű napirendel rendelkezik, rendkívül gazdag agendával rendelkezik. És el kell mondjam, hogy a miniszterek és, és szoros napirend nélkül most egy új szakasz előtt állunk, és a, az tanács ö, szerepe most megerősödött, és sokkal intéz, intenzívebbé vált. Azt hiszem, hogy döntő szerepe lesz a tanácsnak a jövőben az Európai Unió szempontjából, és ezért nagyon fontos, hogy ez a munka, ami már elkezdődött a múltban, és a jövőben folytatódik, a közösség szellemében történjen, hiszen ez alapvető fontosság az Európai Unió szempontjából. Hogy az Európai Unió életében nem csak az fontos a számunkra, hogy milyen döntések születnek, hanem az is, hogy milyen módon születnek ezek a döntések. Ez valamennyiünk számára nagyon fontos kérdés. És egy, még egy tényezőre szeretném felhívni a figyelmüket, amely véleményem szerint egyre fontosabb szerepet kap a döntéshozatali folyamatokban Brüsszelben, ez pedig a tagállami parlamentek bevonása ebbe a folyamatba. Önök is tudják, hogy december 1-től kezdve a szerződésnek megfelelően a bizottság bevezette azokat a kitételeket, amelyek a szubszidiaritás ellenőrző mechanizmusokat rögzítik a nemzeti parlamentek szempontjából. Most már a nemzeti parlament parlamenteknek joga van arra, hogy bármilyen bizottsági jogalkotási javaslatot felülvizsgáljanak a szubszidiaritás elve szempontjából, és megvizsgálják azt, hogy a bizottság valóban a helyes szinten javasolja ezeket az, a kitételeket, és Európai Uniós szintű, vagy pedig tagállami szintű javaslatokról van szó. És azt hiszem, hogy ez az európai vitát, az európai diskurzust elviszi a fővárosokba, az európai fővárosokba, és lehetőségünk nyílik arra is, hogy az egyes európai fővárosokból visszajelzés érkezzen Brüsszelbe arról, hogy ők hogyan látják a mi munkánkat Európai Uniós szinten a jogalkotási javaslatok területén, és azt hiszem, hogy ez sokkal komolyabb érdeklődésre tart majd számot, mint a múltban, itt a miniszterek munkájáról is szó van a tanács csúcstalálkozókat megelőzően, és a miniszterek ö, ö, instrukciói, ajánlásai a nemzeti parlamentektől kapott ajánlások sokkal részletesebbek is lesznek reményeim szerint a jövőben, mielőtt megérkeznek a csúcs találkozóra. És önök is tudják, hogy a nemzeti parlamentek már most is aktívan részt vett, eddig is részt vettek az Európai Bizottsággal való aktív információ cserében. Barozó elnök úr is aktívan részt vett abban, hogy megvalósuljon ez a párbeszéd a tagállamok és a bizottság között és különböző véleményeket, visszajelzéseket kaptunk a múltban is, hogy ők hogy látják ezt, de ennek nem volt semmilyen jogi implikációja. Elmondhatom, hogy ennek az alkalmazásnak az első éveiben kb. 250 ilyen véleményt kaptunk, és ez megmutatja azt világosan, hogy a tagállami parlamenteknek egyértelműen az a szándéka és kívánalma, hogy aktívabban részt vehessenek az európai szintű jogalkotási folyamatokban, és ezt pozitív tendenciaként értékelem. Azóta, hogy a szubszidiaritás elvének felülvizsgálati mechanizmusát bevezettük, illetve az első ö, szabályozát, tervezetet, rendelet tervezetet rögzítettük, azóta három negatív véleményt kaptunk az Európai Parlamenttől, a szubszidiaritást felülvizsgáló mechanizmusra kapcsolatban, és hat pozitív vélemény is beérkezett, de véleményem szerint minden bizonyal növekedni fog ezeknek a visszajelzéseknek a száma, mivel Stockholmban is világosabb át a kollégákkal folytatott eszmecserém során, hogy most már a tagállami parlamentek valóban sokkal jobban érdeklődnek ez iránt a téma iránt, és sokkal aktívabban szeretnének bevonódni ebbe vagyis a nemzeti szintű, a nemzetállami parlamentek egyértelműen aktív partnerenké válnak a jövőben, itt Brüsszelben. És a, ha Brüsszelről beszélek, akkor természetesen az Európai, a, Régiók Bizottságát is meg kell említenem, hiszen ők is egyre fontosabb szerepet játszanak olyan területeken, ahol a konzultáció szükséges és egy teljesen új témával szeretném folytatni az európai demokratikus konstrukció szempontjából. Eddig reprezentatív képviseleti demokráciákról beszéltem, a, nemzeti szintű parlamentek és az Európai Uniós intézmények szempontjából. Most van egy új elem, a polgári társadalom képviselete megerősödött, és ezt a az európai polgárok kezdeményezésének nevezzük, hiszen itt arról van szó, hogy egy millió polgár, vagyis egy nagyon komoly számú állampolgár az Európai Unióban elküldheti ajánlásait és javaslatait a Brüsszel felé, hogy mi legyen a teendő a jövőre. Elmondhatom azt, hogy hatalmas érdeklődésre tett szert ez a program, az interneten keresztül is lehet aláírásokat gyűjteni, és már hallok komoly projektekről. Azt hiszem, hogy ezt az eszközt nagyon széles körben fogják használni az európai polgárok, és nagyon komoly politikai befolyással bír, illetve mobilitási befolyással bír arra, hogy összönző befolyással bír arra, hogy Brüsszelben mi legyen az agendánk ilyen formában az európai polgárok az, a Lisszaboni szerződés híres 11-es cikke alapján aktívan, érdemben bevonásra kerülnek a, a vitákban, és ilyen formában az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szerepére és az ő együttműködésükre is számítunk a polgári társadalomhoz vezető úton. Nagyon fontos új szereplő a külső kapcsolati szolgálatunk is, de ez természetesen egy másik vitánk tárgya. Szeretném csak megemlíteni, hogy rendkívül jó az együttműködésünk, és a parlamentben is nagyon komoly, intenzív eszmecserék folynak, és minden bizonyal igen komoly, professzionális színvonalú képviseletet kap Európa ilyen formában a külpolitikánk minősége és a koherenciánk is megerősödik ezen a területen, minden bizonyal pozitív eredményeket érünk el itt is. Röviden bemutattam az intézmény közi ö, brüsszeli helyzetet. Egy, egy intézményről nem beszéltem, a bizottságról nem beszéltem. Mi a szerepe a bizottságnak ebben az új felállásban? Azt hiszem, hogy nagyon világos, hogy annak ellenére, hogy több szereplős most már ez a folyamat, és a szereplőknek, ezeknek a szereplőknek kiemelt szerepe lesz. Ennek ellenére a bizottság az, amely a közösségi munka legerősebb szereplője, legkomolyabb képviselője, és a szerződések őre is. Az Európai Unió válságból való kilábalásának a a levezénylése az ő feladatuk, és a gazdasági irányítás javítása, illetve az Európai Unió közös belső piacának az előnyeinek a kiaknázása egyértelműen a bizottság elsődleges szerepe lesz a közeljövőben. Itt az Európai Unió 2020-as stratégia, illetve az Evolut stratégia kéz a kézben jár, nagyon fontos, hogy itt pozitív előrelépés szülessen. A bizottság sokkal komolyabb kihívásokkal küzd majd a jövőben a, az alapján, a fejlemény alapján, ami eddig történt, és ilyen formában nagyon fontos, hogy a bizottság a jogalkotási kezdemények területén ugyanolyan erős szerepet játszol, mint korábban az Európai Bizottság valószínűleg az egyetlen olyan európai intézmény, amely tükrözi az európai kérdések összességét. Azt hiszem, hogy semmilyen más Európai Uniós intézmény nem rendelkezik ezzel a globális szereppel, és azt hiszem, hogy itt a technikai szakértelmet sokkal jobban ki kell használnunk, mint a múltban a bizottság továbbra is az Európai Uniós érdekek legkomolyabb képviselője marad, és az egyik legerősebb eszköze ehhez a feladathoz az a közösségi joganyag további fejlesztése. És végül elmondhatom, hogy ugyan a az intézményközi együttműködés kicsit diversifikáltabb lett, azonban ne felejtsük el, hogy van egy közös pontunk, több demokráciát, több versenyképességet szeretnénk valamennyien, és az Európai Uniónak nagyobb elismertséget szeretnénk szeretni a globális színpadon. Azt hiszem, hogy ez a feladat nem feltétlenül egyszerű, azonban egyértelmű az, hogy az Európai Unió intézményei akkor működnek a legjobban, hogyha együtt működnek, és ez az intézmények jövőbeli feladata, és ezt a tendenciát a jövőben erőteljesen érezni fogjuk. És szeretném lezárni gondolatmenetemet azzal, hogy biztos vagyok benne, hogy a Lisszaboni szerződés által biztosított új keret lehetőséget biztosít arra számunkra, hogy az intézmények a lehető legjobbat hozzák ki magukról, magukból az Európai Unió és az európai polgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm Szefkovics úrnak a előadását. Remélem, hogy jól ejtem ki a nevét. Richard Corbett a következő, aki szintén a politikai perspektívákról fog beszélni. Köszönöm, és köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai konferenciára. De Quadros elnök úr bevezetőjében utalta a Lisszaboni szerződésre, mint az Európai Unió új fundamentumára. Egy új unió lép kvázi a régi helyébe. Természetesen jogi szempontból ez igaz, de politikai szempontból én inkább azt mondom, hogy egyfajta evolúcióról van szó. Egy lépéssorozat újabb lépése következik be az elmúlt évtizedek eh, folyamán, tehát követően a szerződések, az egységes európai okmány, a Maastrichti, az Amsterdam, a Nidzai szerződés, követően most Lisszaboni szerződésünk van. Egyfajta lépésekből összetevődő ö, eh, evolúcióról van szó. Nem csak az intézményi vonalon, a Lisszaboni szerződés az Európai Unió kompetenciáin is jelentősen változtatott. de a felelősség köre jelentősen nem változott. Változott viszont az, hogy ezeket az Európai Uniós szintnek meghatározott kompetenciákat hogyan használjuk. Az egyes intézmények milyen hatáskörrel rendelkeznek. Ezen a területen történt reform a Lisszaboni szerződés segítségével. Kettős cél érdekében, egyik a nagyobb hatékonyság, a másik a nagyobb mértékű demokrácia. Azért is mondom, hogy lépésenként haladunk, és ugye itt most az Európai Parlament épületében ülünk, hogyha ezt a hosszabb távú kitekintést eh, vesszük alapul, akkor egyértelműen látszik, hogy az Európai Parlament a jogalkotás területén eleinte mindössze konzultatív szerepel rendelkezett egészen a Maastrichti szerződésig, amely együttdöntési eljárás vezetett be néhány egy maroknyi eh, szerződésbeli cikk esetében korlátozott eh, eljárás keretén belül. Az amsterdami szerződés eh, a parlament javára változtatott ezen, tovább változtatott ezen a nizai szerződés, és most a Lisszaboni szerződés segítségével megvalósult az, hogy szinte minden jogalkotási területen eh, együttdöntés történik a tanács és a parlament bevonásával. és ez a jogalkotási folyamat folyam, folyamatában lépésenként alapul, alakult ki. Kezdetben csak csatlakozási szerződések ből állt össze ez a joganyag, idővel ez integrálódott. A nemzetközi eh, szervezet, nemzetközi megállapodások, amelyek európai jelentőséggel rendelkeztek, most már a parlament, az Európai Parlament részéről is ratifikálásra kell, hogy kerüljenek. Ugyanezt a fokozatos változást látjuk a bizottság esetében is az Európai Parlament felé való elszámoltathatóság területén az eredeti szerződésekben a nemzeti kormányok négy éves mandátumra nevezték ki a bizottságot, aztán Maastricht, Amsterdam, Lisszabon mentén mindez megváltozott. Most öt éves mandátumot kap a bizottság, ez össze egybeesik a parlamenti mandátummal a parlament megerősíti eh, egyfajta bizalmi szavazás segítségével a bizottságot. Kezdetben konzultáltak a parlamenttel, a bizottság elnökével kapcsolatban, utána ez változott, és most már a parlament Lisszabon követően választásról beszélünk. A parlament választja a bizottság elnökét. És most már a parlament a tárcák elosztásában, újra elosztásában is szerepet kap, és hogyha szükséges, el is bocsáthat egy bizottsági tagot. Úgyhogy ezek folyamatos növekedést, változtatást jelentő lépések voltak, és most erre a pontra jutottunk el egyelőre, Lisszabon segítségével, azt mondom, hogy egyelőre, aztán meglátjuk, mikor írjuk át újra ezt a szöveget. A magam részéről az Európai Tanácsra kívárok kitérni beszédemben. Szepkovics úr is említette, hogy ez már a szerződés értelmében önálló intézmény, saját költségvetéssel rendelkezik, saját eljárási szabályzattal, az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ezt az Európai Tanács honlapján is láthatják. Ez az intézményesedés útja. Ahogy a biztos úr említette, normál esetben a külügyminiszterek már nincsenek jelen az Európai Tanácson, csak Cathy Ashton vesz részt az Európai Csúcson. Ettől egyfajta koherensebb, kollegiálisabb munka történhet az asztal körül a tanácsban, az Európai Tanácsban. De a legnagyobb változás az elnöki poszt, létrehozatala. Természetesen az Európai Tanácsnak mindig volt elnöke, Mit, mi, miben rejlik tehát most az újdonság? Három apró változtatás hozza mindez, de együttesen ezek komoly új kiindulási alapot jelentenek. Az első változás a kontinuitással függ össze. Korábban az elnökség minden második vagy harmadik ülésen változott, hat havonta, Most öt éves mandátummal több idő, nagyobb kontinuitás áll rendelkezésre, kapcsolatok építésére, annak megállapítására, hogy mikor nem kell rohanni a mandátum végén, a hat hónapos mandátum végén, mikorra kell időzíteni a dolgokat, napirendre tűzni ezeket. De a külkapcsolatok területén is nagyobb kontinuitásra van lehetőség harmadik országok. Múlt héten történt például az EU latinamerikai országok csúcs találkozója. Most ezt a kontinuitást ki lehet használni. Tehát a kontinuitás jelenti az első változást. A második változás az Európai Tanácsban az asztal körül ülő állam és kormányfők megválaszthatják azt, hogy ki képviselheti őket kifelé. Régebben az automatikus rotációs módszert használtuk, nem volt választási lehetőség még akkor is, hogyha a következő elnök olyas valaki lehet volt, akiben mondjuk nem annyira bíztak a többiek. Vagy hogyha esetleg a mandátum közepén választásokkal nézett szembe az adott kormányfő, és megvolt annak az esélye, hogy nem fogják újra választani. Most ezt elkerülheti az Európai Tanács, ezeket a csapdákat el lehet kerülni, de megvan arra lehetőség is, hogy eh, a bizalmat másképpen helyezzék el a kiválasztott személy vonatkozásában. A harmadik változtatás abban rejlik, hogy teljes és nem részmunkaidőben végzi az elnök a munkáját. Korábban az Európai Tanács vezetőjének nemzeti kormányzati munkát is el kellett látni, ami természetesen az idejének 80-90%-át tette ki. Ez a teljes munkaidőben dolgozó elnöki poszt most lehetővé teszi, hogy mind a 27 állam és kormányfővel Eh, akik az Európai Tanácsot adják, rendszeres kapcsolatban maradjon, rendszeresen beszéljen velük, találkozzon velük, eh, látogatásokat tegyen náluk. Ez komoly változtatás, és ez a három váltás, változás lehetővé teheti az, hogy az Európai Tanács jobban ellássa funkcióját, természetesen ebből is fakadnak kérdések, különösen a tudományos közösségben. Kérdés az, hogy ez a kormányközösséget erősíti-e a kommuniter szemlélettel szemben. Nos, erre két választ adnék. Egyrészt a kormányközi aspektus az unióban realitásnak számít, és ahhoz, hogy az unió jól működjön, ennek a kormányközösségnek is jól és jobban kell működnie, Másodszorban az Európai Tanács sok szempontból a különféle aspektusok csokrát jelenti hiszen tudjuk, hogy a bizottság vezetője is teljesögű tagja ennek a fórumnak. Azzal, hogy állandó elnöke van ennek a fórumnak, aki nem a közösségi módszert kívánja aláásni, pont ellenkezőleg Van Rompuy elnök úr fenn kívánja tartani ezt a rendszert. Azt hiszem ez eh, garantia, garancia abban, hogy a az Európai Tanács nem fogja aláásni a bizottságot vagy a többi intézményt. Természetesen a szerződés megfogalmazásakor különféle értelmezések éltek, ezért is van, hogy ezzel a szereppel kapcsolatban a szerződés nagyon kevés részletet árul el. Ez nyitott kérdés maradt. Például a, vannak, akik a francia ötödik osztársaság modelljére építettek, hogy Európának lesz egy elnöke, és a bizottság elnöke a, olyan, mintha az ötödik köztársaság miniszterelnöke lenne, aki jelent az elnöknek. Mások teljesen másképpen látták ezt, a nagyobb kontinuitás kulcsát látták az elnöki posztban. Báramböly elnök úr elmondta, hogy a francia értelemben vett prezident szerepet, sem az egyszerű chairman szerepet nem kívánja magáinak. Ez egyik újságíró egyszer csak eh, pucsistának nevezte, mások pedig csak eh, nézőnek. Erre Várompely elnök úr azt mondta, hogy sem diktátor, sem néző nem vagyok, én egyszerű facilitátornak, eh, szerepkönnyítőnek tartom magam. Ez egyetlen olyan európai intézmény, amelynek konszenzus alapján kell működnie. 27 állam és kormányfőről van szó, 27 olyan szereplőről, akik hozzászoktak, hogy otthon érvényesíthetik eh, álláspontjukat. Ez önmagában sem könnyű, tehát mindezt megvalósítani. Hidakat kell verni, konszenzusokat kell kialakítani, nagyon eltérő kiindulási álláspontok, észrevételek alapján. Persze sok minden múlik azon, hogy mi történik a többi intézménnyel fenntartott kapcsolatok területén. Itt a Lisszaboni szerződés nagyon keveset mond. Rendszeresen fenn kell tartani a kapcsolatot a többi intézménnyel. Lehet, hogy már nagyon szorít az idő, de talán, ha megengedi elnök úr, röviden ezeket a kérdéseket körbejárnám. Nézzük Eston Báronővel a kapcsolatot. Itt gond nincsen, egyszerű hierarchia választóvonal eh, van a két funkció között, például eh, külügyminiszter, illetve miniszterelnök között. Miniszteri szinten Eston Báronő, államkormányfő szinten Váronpöly elnök úr felel. Ami a bizottsága fenntartott kapcsolatot illeti, ez elkerülhetetlen, nül kényesebb viszony lesz, a közvélemény harmadik országok nem értik meg egy első látásra, hogy a tanács, az Európai Tanács és a Bizottság vezetői között hol húzódik a tehát mind a ketten Brüsszelben vannak. Nem világos, hol van a választóvonal a két testület között. Összevontuk Páton úr és eh, Solana úr által korábban betöltött eh, szerepeket, egyfajta pátánát hoztunk létre, de hangsúlyoztuk a különbségeket, és nem lepődnék meg azon, hogyha néhány év múlva eh, erről a két posztról újabb viták indulnának. egyelőre ezzel a rendszerrel kell működnünk. A két szereplő pontosan tudja, milyen kontextusban dolgozik, el kell kerülniük a a palotaforradalmakat, a belső cívódásokat. De felnőtt emberekről van szó, tudják, ismerik a rendszert, és ezt a szerepet határozottan bekívánják tartani. Ami a parlamenttel ápolt kapcsolatokat illeti, a szerződés értelmében minden európai tanácsülés után az elnöknek eh, évente 5-6-szor be kell, eh, jelentést kell tenni az Európai Parlamentnek. Az elnök úr ezt kiegészítette, ezt meg is tette, különféle frakciókkal, eh, frakcióvezetőkkel egyeztetett, és múlt héten az Európai Parlament elfogadta Van Rompuy elnök úr egyik ajánlatát, miszerint az Európai Tanács eh, ülését követően még aznap este minden alkalommal leüljen a frakcióvezetőkkel egyeztetni, vagy azon frissiben megosszák egymással az ott elhangzottakat. Fontos tehát az elnök úr szerepe az Európai Parlament átvolt kapcsolatok vonatkozásában, de nem kíván az Európai Bizottság elnökének helyébe lépni. Az Európai Bizottság vezetője sokkal szorosabb kapcsolatban van a parlamenttel, el is számoltatható, eh, és el is bocsátható a parlament által a költségvetés előkészítésében is szoros a kapcsolat a parlament és a bizottság között. Ez nem vonatkozik az Európai Tanács vezetőjére. Más tehát ez a kapcsolat. Nézzük most a soros elnökséggel való kapcsolatát az Európai Tanács elnökének. A soros elnökség új műfaj lesz a jövőben. A spanyol elnökség volt a régi rendszer utolsó képviselője kvázi, mostantól az soros elnökségek miniszterelnökei nem az európai eh, csúcsok elnökei, a külügy, külügyminiszterek tanácsát sem vezeti már az adott ország külügyminisztere. És eh, kül, kül, külügyi kérdésekben is most már Keti Ashton eh, lesz az illetékes és a soros elnökséget adó ország nagykövetségei nem végeznek koordinációs feladatot többi nagykövetséggel. Ez most már a külügyi szolgálat nagykövetségeinek dolga lesz. Tehát egyfajta ágazati szerepet kap most már a soros elnökség közlekedés, energia, mezőgazdaság, ott, ahol együttdöntés van az Európai Parlamenttel, de korábbi szerepét már az elnökség, a soros elnökség nem fogja betölteni. Természetesen soha nem az Európai Unió elnökének szerepéről volt szó. Egy európai intézményt vezetett a soros elnökség egy rövid hat hónapos időszakra, csak ülésvezetői funkciókat kapott, valódi elnöki funkciók nem voltak. Most ez a szerep tovább szűkül. Ez olyas valami, amihez sokan még nem szoktak hozzá, és őszintén szólva talán eh, több nemzeti kormányzat is elfeledkezett arról, mi szerepelt abban a szerződésben, amelyet elő aláírtak ők, vagy a korábbi kormány. Továbbra is úgy gondolják, hogy eh, látható szerepet kell tölteniük, betölteniük, de nehéz eh, ehhez viszont anyagot, témát találniuk. Elnök úr, elnézés, hogyha túl hosszúra nyúlt a hozzászólásom, de a, uh, ezeket a friss uh, fejleményeket én így látom, nem forradalom, hanem evolúció zajlott, de mind a hatékonyság, mind a demokratikus elszámoltathatóság szempontjából úgy gondolom ez előrelépést jelent. Köszönöm. Nos, most uh, két nagyon világos expozét, bemutatást hallottunk, tartalmilag eltérőek voltak a politikai perspektívákat illetően. Most nézzük az akadémiai jellegű megközelítést. Jörg Monár úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság tagjait, kedves kollégák, önöket is üdvözlöm. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ez intézményi egyensúly kérdésével foglalkozott. Köszönöm szépen a meghívást. Nagy örömmel fogadtam el ezürennyi felkérésüket. PowerPoint prezentációval támasztanám alá hozzászólásomat, mivel én nem tudom nyomogatni a gombokat, majd szólok valakinek, aki ezt meg tudja tenni, elnézést előre is, hogy meg kell akasztanom a beszédemet ezzel. Nézzük az első diát. Először is röviden az intézményi egyensúly kifejezést magyaráznám meg. Két külön koncepcióról van szó. Az egyik intézményi egyensúly, mint az Európai Unió alkotmányos elve, arról beszélünk, hogy az intézmények között hogyan osztja el a hatalmi ágakat a szerződés, az átruházás elve alapján. Ezt az Európai Bíróság több esete határozta meg az 50-es évektől kezdve. A Meroni ügyjel kezdenénk, a 956-os ügyre utalnék vissza. Ez azt jelenti, hogy az intézmények jogi előjogait a értesek értelmében tiszteletben kell tartani. Ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés a szakorodalomban is gyakran felmerül, természetesen a politikai tudományok területen elsősorban. Ez az intézményi egyensúly leírja az intézmények közötti hatalmi viszonyokat az egyes intézmények relatív hatalmi pozícióját vázolja az uniós kontextusban. Ez egy dinamikus megközelítés, ugyanis ez a hatalmi viszony az intézmények között jelentősen változott az 50-es évek óta. A prezentációm során erre a második eh, aspektusra kívánok koncentrálni, és azt a kérdést kívánom feltenni, milyen, mi változott a Lisszaboni szerződéssel, és milyen valószínű következményei lennének ennek. Nézzük a következő diát. Már elhangzott Szarkovics biztos úr részéről is, hogy a dolgok megváltoztak. A Lisszaboni szerződés jelentős változtatásokat eredményezett. Richard Corbett is hangsúlyozta, hogy a parlament szerepe az európai konstrukció kezdete óta mennyit változott. A 70-es években, amikor az Európai Parlament az első költségvetési jogköreit megkapta, Nos, addig tulajdonképpen egy bipoláris rendszer működött. A College of Europe könyvtárában megvannak még a régi tankönyvek, ahol és az intézményi egyensúlyt a bizottságra és a tanácsra hegyezték ki. Később a parlament is belépett ebbe a képbe, és most a 70-es évektől kezdve beszélhetünk egyfajta háromszögrendszerről, egy tripoláris rendszerről parlament, a bizottság és a tanács háromszögéről. A parlamentet a háromszög csúcsán helyeztem el, ez a vendéglátók felé egyfajta főhajtás. A Lisszaboni szerződés követően most tovább léptünk, ez tentatíve egy hibrid négy sarkőre épülő rendszernek nevezném, kvadripoláris rendszernek. Az Európai Tanácsról az imént hallottunk, ez is belép most már ebbe a képbe, jogi és intézményi szempontból teljes körű intézményként szerepel most már ebben a konstellációban. Jogilag kötelező határozatokat fogadhat el az Európai Parlament, és természetesen megvannak a költségvonatkozások is, bizonyos alkotmányos eh, szabályok vonatkozhatnak erre is. Felmerülhet például az Európai Tanács átláthatóságának kérdése, az eljárások eh, átláthatóságának kérdése, ez a bíróság elé fog kerülni, tehát ez egy újabb aspektus. Hogyha megnézzük ennek a, az új négy szögű rendszernek az alsó részét. Itt a bizottság alelnökének és a főképviselőnek a pozícióját hangsúlyoznám ki, előbb az alelnöki pozícióval foglalkoznék. Egyfajta alháromszög, hatalmi alháromszög alakul ki, amely ehhez a, az új funkcióhoz kapcsolódik. Ez egyébként nem csak egy új funkció, egy új poszt, egy administratív testület fogja ezt támogatni, a külügyi szolgálat. Ami meglepő, hogy többé-kevésbé explicite vagy implicite az összes intézmény közötti eh, hatalmi viszonyok eh, meghatározásra kerültek. Ezek szerepelnek itt ebben, ezen a dián, de a legkevésbé meghatározott viszony az Európai Tanács és az Európai Parlament viszonya. Itt nincsen hierarchikus viszony az intézmények között, nincs közvetlen eh, interakció az intézmény között a beszámolókat leszámolva. Úgyhogy ez egy érdeme, érdekes intézményi eh, viszony, normál eh, alkotmányos keretek között ezt nem találhatnánk meg. Nézzük a következő diát. Az intézményi egyensúlya kapcsolatban Hogyha ezt mondjuk eltüntethetnénk a képernyőről, az jó lenne. Tulajdonképpen az intézményi eh, egyensúly hat dimenzióját különböztethetjük meg. Ez egyik egy intézményi álláspont, az intézményi autonómia tartozik ide, a szerződés megváltoztatással kapcsolatos jogkörök, költségvetési eh, keret, évetve a fő pozíciók eh, kijel, megkijelölésén. Itt a számozással elcsúsztam, de a második az, amit én policy initiationnek nevezek. A politikai program kialakítása, illetve a jogalkotás kezdeményezés eh, joga tartozik ide. A harmadik a döntéshozatal kérdése. Az elsődleges jogalkotási és költségvetési jogköröket sorolom ide, a negyedik a végrehajtás eh, dimenziója, milyen intézményekkel, milyen jogkörökkel rendelkeznek az intézmények az elfogadott döntések, határozatok végrehajtását illetően. Ide tartozik a tagállamok végrehajtásának ellenőrzése. És a negyedik, az ötödik az intézményi erő, ugyanis a belső vezetés és koherencia nyilvánvaló kiatással lehet az intézmények közötti kapcsolatokra is. Az utolsó dimenzió, az intézményi eh, kapcsolatok eh, nyilvánosságával függ össze. Ez Public Visibility címen szerepel itt, ugyanis eh, ez a nyilvánosság részéről történő megítélés, ez a láthatóság kihatással lehet egyes hatalmi viszonyokra is. Röviden, ezeket az egyes dimenziókat át kívánom venni, de nagyobb részletesség igény nélkül. Először is az, az alkotmányos a pozícióval kapcsolatban itt a változtatások területén az Európa Parlament a győztes a megerősödött, új megerősödött pozíciójában az szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban, a passzerellel kapcsolatban vannak nagyobb jogkörei nagyobb eh, rugalmasság és körvonalazódik itt, például büntetőjog területén nagyobb szerepet kap a parlament a megerősített együttműködés elindításával kapcsolatban, korábban ezen nem rendelkezett, és természetesen a bizottság kijelölésével kapcsolatban is erősödött a parlament állás a pozíciója, és most a tanácssal egyenrangú költségvetési ágnak számít. Úgyhogy azt gondolom, hogy az alkotmányos pozíció szempontjából a parlament erősödött a legjobban. Az Európai Unió rendszer szintű változtatásában is ugyanezt látjuk körvonazódni. A Passerel megerősített együttműködés területén a parlamentnek soha nem volt ekkora lehetősége, hogy az európai intézményekben rendszer szintű változtatás eszközöljön. A bizottság pozíciója gyengült, ugyanis intézményleg alkotmányosan megerősödött Európai Parlamenttel, és ugyanígy megerősödött Európai Tanácsa helyezkedik szemben. Az Európai Bizottság alelnöki pozíciója ennek egy esése a főképviselő pozíciójával gyengíti a bizottságot, ennek autonómiáját, homogenitását. Úgyhogy én úgy gondolom, ez alapján elmondható, relatíve gyengült a bizottság. A tanács alkotmányos szempontból jobbára változatlan helyzetben van, bár megerősödött, megerősödött, egy megerősödött Európai Tanács alatt helyezkedik el. Az Európai Tanács erősödött, most csak egyeztető testület helyett eh, kinőtte magát teljes intézményé kötelező döntésekkel, ez a legnagyobb változtatás. Nézzük a következő diát. A politikai kezdeményezések történt, történt változtatásokat venném át. Itt az Európai Parlament nyerte legtöbbet a Lisszaboni szerződés keltette változtatásokból. Indirekt módon történik ez, hiszen az Európai Parlament pozíciójának általános megerősítése keretén belül a bizottság jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban új párbeszédet javasolt a parlamentnek, és a bizottság elkötelezte magát, hogy a parlament jogalkotási kezdeményezéseire reagál, és a parlament is gondolom arra számít, hogy ez, ebből valamiféle jelentős lépés következik majd. Egyébként ezt az ígéretet Barózó elnök úr többé-kevésbé már meg is tette. Úgyhogy a parlament ezen az oldalon is nyertes. A bizottság itt is gyengült, ugyanis kizárólagos kezdeményezési joga a polgári kezdeményezés által alásható, majd meglátjuk ez mennyire eh, valósul meg a valóságban. Ez tehát nem olyas valami, ami az eredeti közösségi rendszerben szerepelt volna. És megemlíteném azt is, hogy egy de facto közösségivé változását láthattuk a harmadik eh, pillérnek, a korábbi harmadik pillérnek, és most először politikai terület közösségi változása területén a bizottság nem kap kizárólagos kezdeményezési jogot, a tagállamok vezethetnek be, tehetnek javaslatot eh, ilyen kezdeményezésekre a nemzeti parlamentek a szubszidiaritási ellenőrzés mechanizmusa segítségével blokkolhatják a bizottság mozgáskörét, és végezetül a CFSP kerület, keretén belül a bizottság most már csak lehetőséget kap arra, hogy a főképviselő javaslatait támogassa. Itt úgy látom, hogy a bizottság kezdeményezési autonómiája némileg csorbolt. A tanács helyzete tulajdonképpen nem változott. Ami az Európai Tanácsot illeti, itt azt hiszem egyértelműen erősödött az Európai Tanács eh, pozíciója, hogyha figyelmesen elolvassuk a szerződést, akkor azt láthatjuk, hogy határozottabban fogalmaz az Európai Unióban ezzel a szerepe kapcsolatban a szerződés. Az a kül- és biztonságpolitika területén például az Európai Tanácsa kapcsolatban stratégiai érdekekről beszél a szerződést, ahhoz képest, amit korábban mondott a fő elvekkel és iránymutatásokkal szemben. Az igazságügy területén a 68. cikk egyértelműen kimondja, hogy a stratégiai és operatív tervezés területén az Európai Tanácsnak van meghatározó szerepe. A decemberi eh, Stockholmi stokholmi programban 82 oldalnyi cél kerül felsorolásra, és ebben az Európai Tanácsnak lesz döntő szava. Next, uh következő dián a döntéshozatali eljárás látjuk. Nagyon világos, hogy az Európai Parlament is egyértelműen a nyerő oldalon áll. Itt ö, új jogalapokkal gazdagodott a munkája, illetve a költségvetésben is komolyabb a be, beleszólása. Ezek nagyon komoly határozati döntéshozatali folyamatok, és nyilvánvalóan nagy lesz a különbség a múlthoz képest. A tanácsnak gyengült a helyzete, mivel az együttdöntési eljárásnál most már 40 olyan terület van, ahol a jogi alkuk szerepe megnő, és ilyen formában a tanács szerepe csökken a kezdeményezések területén is. A tanácsnak azért gyengült a szerepe, mivel köteles most már az együttdöntési eljárást alkalmazni a parlamenttel, parlamenttel együtt a költségvetés, éves költségvetés kérdésében is, itt a kötelező kiadások fogalma most már megszűnt. Nem szeretnék belemenni ebbe, de világosan, ahogy az előttem szorok is már elmondták, a parlament az együttdöntési eljárásban egyértelműen erőteljesebben részt vesz, de mind a bizottság, mind a parlamentnél egyértelmű az, hogy komoly befolyással bírnak mind a ketten arra, hogy a tanácson belül milyen folyamatok történnek. Vagyis nem, nem hátrányról van szó. Az Európai Tanács nyert a döntéshozatali kompetenciák területén, a jogalkotás területén is, mivel vannak olyan záradékok, amelyek az igazságügyi együttműködés területére vonatkoznak. Itt például a tanácsnak lehetősége van arra, hogy közvetlen kihatással bírjon a jogalkotási folyamatokra, vagyis hogyha egy, taná, egy, egy tagállam meghúzza a vészféket, akkor a tanácsnak, vagyis nekünk kell megtalálni ezt a megoldást. És amíg ez folyamatban van, addig ez gyakorlatilag blokkolás alá kerül és csak ami és ennek egyértelmű kihatása van, illetve van egy közös kül- és biztonságpolitikai kitétel is a szerződésben, ami alapján a tanácsnak közvetlen kihatása van a külpolitikákra, a tanács a kormányfők és államfők összehívásával már egészen másfajta döntéshozatali folyamatokról van szó, mint korábban, vagyis itt is egyértelműen az Európai Tanács erősödött a döntéshozatali folyamatban. A következő dián az egyensúly megváltozását láthatjuk, megint csak a parlamenttel, mint nyertessel. Itt arról a lehetőségről van szó, hogy a bizottság jogalkotási implementációs aktusát redukáljuk, vagyis itt az Európai Parlamentnek blokkolási lehetősége van, és formális együtt döntésre is lehetősége van már a bizottsági képviselő segítségével, vagyis ö, részben ezt a tanács már elfogadta a múltban is, most viszont formálisan is rögzítésre került a szerződésben, és ez az Európai Parlament gyakorlati alkalmazási területeit ö, erősíti, illetve itt látjuk ezt az új ö, legislative delegation rendszert, amely amely során a bizottságnak megint csak csökken a szerepe ahhoz képest, hogy a nemzeti szakértők milyen befolyással bírnak, fokozott befolyással bírnak a, a döntéshozatali folyamatokra. Azt hiszem, hogy végső soron a bizottságnak lehet, hogy egy kicsit nagyobb lesz a, az autonómiája Aztán itt van a jogsértési eljárás a tagállamok elleni. Ez korábban a négyes cikk szabályozta, de itt a bizottság ellenőrzésénél korábban ugye elég komoly problémák mutatkoztak. A tanács szerepe itt gyengül, mivel a gyakorlati alkalmazás területén már a parlamentnek megint csak nagyobb befolyása van, ugyanez érvényes a komitológiai szintre is. És azért nem minden elem változott. Az intézményes változások a parlament végső soron nem változott a belső erőviszonyok szempontjából, hiszen a képviselők száma, Samannak módosulása érdemben nem változtat az Európai Parlament munkáján. Az a bizottság intézményközi ereje azonban egyértelműen erősödött, mivel a bizottság elnöke most már alelnököt is kinevezhet, illetve bizonyos tagokat lemondásra is kényszeríthet már a, a kollégium egyetértése nélkül. És azt hiszem, hogy ez bizonyos szélsőséges körülmények esetén, különleges körülmények esetén belső aktivitásra nyit lehetőséget. Illetve a tagok csökkenése azt hiszem, hogy valamennyi szakirodalom egyetért abban, hogy az a, a kollégium tagjainak száma csökken, ez, erő, ez erősödés jelent, különbözőek a vélemények arról, hogy a tagállami képviselet fontos, hogy minden egyes tagállam képviseletesse magát a kollégiumban. De az a lényeg, hogy belső, internális, intern szinten a bizottság erősödik. Aztán a rotációs elnökségnek már nincs közvetlenül kapcsolat az Európai Tanács elnökségével, egyrészt ugye van a rotáció, másrészt pedig van az állandó európai tanácsi elnök. És ilyen formában nem világos, hogy ki a vesztes. Azt hiszem, hogy van némi kockázat annak, hogy az erő egyensúly megbomlik, hogy abból a szempontból, hogy milyen tanácsüléseket ki elnököl. Ugye sokat beszéltünk a külkapcsolatokról, Más területeken is felmerül ez a, a külkapcsolati kérdés, és azt hiszem, hogy az Európai Tanácsnak itt az intézményes szerepe megerősödik ez egy a, a, a tanács állandó elnöki posztjának bevezetése egyértelműen pozitív fejlemény. És azt is hiszem, hogy fontos az a lehetőség, hogy különböző tanácsi formációkba bevonjuk a különböző minisztereket, mivel ez növeli azt a kihatást, amelyel az Európai Tanács rendelkezik a különböző tanácsi formációkra. Vagyis hogyha minisztereket meghívjuk, és hogy jelen legyenek, akkor utána nagyon nehéz dolguk lesz, amikor esetleg visszakozni akarnak, nehezebb lesz visszakozni, és meg kell valósítani a feladataikat. Aztán a láthatóság szempontjából azt hiszem, hogy a tanács itt egyértelműen a nyerő oldalon áll, az együtt döntési eljárások és és az különböző egyéb jogosultságok segítségével egyértelműen növeljük az Európai Parlament láthatóságát. A, azt hiszem, hogy már konkrétan láttuk erre példát a múltban is, gyakran a parlament emiatt a fejlemény miatt került az újságok címoldalára nem feltétlenül azt jelenti tehát, hogy ez a kompetenciát az Európai Parlament negatívan használja, negatív kihatással használja, hanem itt egyértelműen a parlament pozitívan is a középpontba kerülhet ezáltal. Én nekem elég vegyesek az érzelmeim erről, de természetesen erről beszélhetünk. Azt hiszem, hogy a az Európai Tanács elnökének a láthatósága növekedik, és ez az Európai Bizottság elnökének a láthatóságát is növeli. Egyértelműen két elnökünk van az egész intézményrendszer csúcsán, és a sajtóban azt látjuk, hogy a rövidség kedvéért Van Rompuy urat gyakran az Európai Unió elnökének titulálják. Ez ugye a rövidség kedvéért van, hiszen nem pontos megfogalmazás, azt hiszem, hogy nem, nem is eléggé, nem is igazából hízelgő ez a fogalom a számára. Azt hiszem, hogy itt a köz képviselet szempontjából rendkívül komoly feladatról van szó. Szeretném elmondani, hogy a bizottság alelnöke, a főképviselő egyértelműen az Európai Tanácssal és a tanácssal kerül kapcsolatba. Hogyha megnézzük a, a, a sajtó közleményeit, például Esten úrról, egyszerűen nem, nem is említik meg az alelnöki pozícióját. Tehát az, hogy főképviselő és az Európai Bizottság alelnöke, ehelyett azt mondják, hogy főképviselő megsporolják a második felét. Vagyis azt hiszem, hogy a bizottság itt egy kicsit elveszti a láthatóságát a polgárok felé, ami mm, esetleg eltolódik most már az Európai Tanács irányába ez a fajta láthatóság. Aztán a parlament állandó elnöke azt hiszem, hogy a kívánalom az, és Van Rompuy úr is ezt hangoztatta, hogy több informális ülésre kerüljön sor, ez megint csak emeli a, a láthatóságot. Hogyha ezt az egészet egy kicsit ö, ö, nagy vonalakban összefoglalnám, akkor ez a, az ábra rajzolódik ki, pluszokkal jelöltem azokat az intézményeket, ahol szerintem nyerőként kerültek ki ebből a konstellációból az intézmények, nullával jelöltem azt, ahol nem történt erőviszonybeli változás, és a negatív pedig a, a vesztes oldal. Azt láthatjuk, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács van a plusz, aztán van az Európai Bizottság, és a tanács pedig relatíve vesztes szerepet kap, de minden relatív, mint említettem. Nem arról van szó, hogy a valakit ö, abszolút vesztes, de természetesen az erőviszonyokban világos az, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács ö, nyertek a legtöbbet ebből az új rendszerből. Most pedig a lezáró diához érkeztem el. Azt hiszem, hogy az első következtetés az egyértelmű. Az Európai Parlament és az Európai Tanács a Lisszaboni szerződés által bevezetett változtatások eredményeképpen megerősödött jogalkotási hatáskörrel rendelkezik a jövőben. Ahogyan korábban is említettem, őnekik van a legkevésbé körvonalazott viszonyuk egymással a szerződés értelemben. Vagyis itt egy intézmény közi légüres térről van szó tulajdonképpen és itt valószínűleg hosszú távon stratégiai egyezményekre és kompromisszumokra van szükség a parlament és a tanács között. Talán még intézmény közi megegyezésekre is szükség van. Ezt ugye már említettem korábban, például Van Rompuy úr említette az informális ülések gyakoriságának szükségességét de kételjeim vannak afelől, hogy ez egyértelműen a megoldás jelenti, mert mind a két intézmény olyan kulcs szerepet játszik, hogy ennél tovább kell menni. Vagyis a bizottság erő, eh, kompetenciájának relatív csökkentése egyértelműen megfigyelhető, de mint említettem, ez csak relatíve van így. A bizottság egyre inkább beszorul az Európai Parlament és a Tanács közé, hiszen a Parlament és a Tanács viseli most már a főszerepet, és ez a bizottság számára egyértelműen kihívást jelent. Sefkovics úr már elmondta, hogy a bizottság, a bizottság teljesen tudatában van ennek az új intézményközi viszonyrendszernek, és természetesen arról is szó van, hogy erősödött a verseny az intézmények között minden jót és sok sikert kívánok ennek a feladatnak a megoldásához. A harmadik következtetés a bizottság szerepe, mint az egész rendszer előmozdítója, motorja. Nos, itt azt a kockázatot látjuk, hogy a bizot, az Európai Tanács egy olyan intézményé válik a jövőben, amely a stratégiai elképzeléseket kovácsolja ki, még sokkal inkább, mint ahogy a múltban történt ez. E, azt hiszem, hogy ha a, ezt a motor szerepét meg akarja tartani, akkor nagyon fontos lesz, hogy a parlamenttel ápolja a kapcsolatait, és a bizottság törekvései között nagyon fontos volt az már a múltban is, hogy a parlamenttel együttműködjön. Itt az integrációs folyamatot tovább kell előmozdítani. Az Európai Tanácsnak a súlya relatíve csökken az egész felállásban a jövőben, és remélem, hogy a, a tanács titkársága beli kollégáimat nem fogom nagyon frusztrálni ezzel, ha azt mondom, hogy a tanácsnak most már az lesz a feladata, hogy a, a kulcsfontosságú határozatokat előkészítse az Európai Tanács felé. Még nem tartunk pont itt, de azt hiszem, hogy az a tendencia, hogy az Európai Tanács szerepe relatíve csökken. Az új főképviselő alelnöki pozíció az egy, egy komoly furcsaságot jelent ebben a felállásban. Az egyik legnagyobb furcsaság az Európai Unió történetében. Elég sok furcsaságot találunk a különböző más területeken is az Európai Unió ö, jogrendszerében, de szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Mivel az, látjuk ezt a háromszöget, ezt az alháromszöget a tanács, a parlament és a bizottság között, azt hiszem, hogy ebből nőtt ki ez a feladat, és elmondható, hogy ez a legnehezebb feladat lesz az Európai Unióban. Nem vagyok teljes mértékben optimista hosszú távon a, ennek, a, ennek a pozíciónak a, a fenntarthatóságából, tehát itt még meg kell nézni, hogy mik a fejlemények. De végül pedig ez a fajta erőviszony változás azt eredményezi, hogy az együttműködés még sokkal fontosabb lesz a jövőben, mint eddig volt. Nem fog működni az, az, az együttes munka akkor, hogyha az információcsere és a kompromisszum készség nem működik az, egyez, az intézmények között. Itt találkozókon, informális formális találkozókon keresztül, vagy bármilyen más csatornákon is nagyon fontos lesz az együttműködés, nem fog működni Európa akkor, hogyha ez nem valósítjuk meg, és természetesen az alelnök úrnak van itt nagyon komoly szerepe, megint csak önhöz fordulok. Végül pedig, ez tulajdonképpen már a záró akkord, azt hiszem, hogy a azt látjuk a politikai gyakorlat szempontjából, hogy a Lisszaboni szerződések kapcsolatban a Dániel könyvének 5 21-es pontjában azt olvassuk, hogy megszámoltatott és könnyűnek találtatott. Reméljük, hogy nem ez lesz a Lisszaboni szerződés sorsa. Köszönöm. Merci, Monsieur Morar. Megköszönöm Morár úrnak, és átadom a szót Lúcsel Szerreni Rosszia Köszönöm szépen, nagy örömömre szorgál, és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt lehetek. A prezentációmból csak néhány diát fogok felhasználni, hiszen az előttem szóló már több mindent kiemelt. Nagyon örülök, hogy meghallgathattam Monár professzor úr prezentációját. Megpróbáljuk ugye ezt a globális egyensúlyt fenntartani, és az a kérdésem, hogy vajon az Európai Unió most most inkább nemzetek feletti, vagy pedig inkább kormányközi formációként fog működni a Lisszaboni szerződés követően. Vagyis az a kérdés, hogy milyen irányba halad ez a rendszer, mi itt az evolúciós folyamat. A én nem az intézmények és a kormányközi relációban nézem ezt, hanem inkább supranacionális fogalmat használnék és hogyha visszamegyünk a folyamat elejére, akkor világos az, hogy a bizottság volt a közösség magja, a nemzet felettiség garanciáját a bizottság jelentette, miközben a tanács szerepe inkább a kormány kormányközi fejlemények felé irányozódott. Azt hiszem, hogy ahogy egyre növekedett a bizottság szerepe és a, a nemzetek felettiség szerepe erősödött. A, ugye az Európai Bizottság az Európai Bíróság szerepe és növekedett, pártatlanság nagyon fontos volt a munkájukban, de a szerepe növekedésével elmondhatjuk, hogy az Európai Bíróság is már nemzetek feletti entitást jelent vagyis látják az oszlopokban a felosztásomat a nemzetek feletti, a szupranacionális, illetve a kormányközi intézményeket ilyen formában osztottam föl. Az Európai Unió szerződés tizedik cikke a kormány közi oldalt is lehetővé tette. Hogyha elemezni szeretnénk azt, hogy az egyes intézmények szerepe pontosan miben áll, akkor rátérhetünk a következő diára. Egyetértek azzal, hogy az Európai Tanácsnak megemelkedik a szerepe a Lisszaboni szerződés következményeképpen, és az Európai Tanács itt az Európai Unió politikájának érdemi alakítója, az általános politikai irányt határozzák meg, a prioritásokat, és a stratégiai érdekeket rögzítik az Európai Tanácsban többek között. Következő dia. Itt az, az intézményes viszonyokat látjuk, egy kicsit meglepő ez a fejlemény. Hogyha elolvassuk az alkotmányos szerződést, illetve a Lisszaboni szerződés előtt és utáni folyamatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az Európai Tanács elnöke tulajdonképpen egyfajta főtitkár szerepét játsza a kormányok felett. Azonban a gyakorlatban úgy gondoljuk, hogy elég meglepő az, hogy Van Rompuy egy kicsit gyakorlati szempontból interpretálja a szerepét. Több ülést is ösztönöz ezzel kapcsolatban. Nemzetközi szintű ülésekről van szó, van Rompuy úr részvételével, és lá, az várható, hogy a következő belga elnökség időszak alatt még, meg, még jobban erősödik ennek a pozíciónak a szerepe. Azt hiszem, hogy Van Rompuy úr szerepe még, ö, szab, még nagyobb szabad kezet kap tulajdonképpen Van Rompuy úr a belga elnökség ö, periódusa alatt. A következő dián a tanács szerepét látjuk, gyengült a tanács szerepe egyértelműen, abból a szempontból, hogy az európai, az európai tanács szerepe nőtt, vagyis az európai tanács alkalmazza azt, amit a tanács határoz. Itt az európai parlament a jogalkotási kompetenciák szerepe megnőtt, illetve a komitológia eljárás vége komitológiai eljárás módosulása alapján is azt látjuk, hogy az Európai Parlament most már egyenragú partnerként szerepel itt. Az elnökségi mechanizmusok is megváltoztak, és ez elképzelhető, hogy a tanács láthatósága szempontjából ez problémát jelent. És a közügyi tanács szerepe is eléggé bizonytalan, mivel nem világos az, hogy a bizottság szín, ö, egyes konfigurációi hogy alakulnak a jövőben. Azt hiszem, hogy a közügyi tanácsnál a Lisszaboni szerződés esetében inkább a koreper kap erőteljesebb szerepet, vagyis az, az általános tanács szerepe is csökken. A következő szlájdon a parlament szerepét látjuk, ugye egyértelműen nyerőként került ki ebből a folyamatból, a költségvetésbe is beleszólása van, és a politikai tekintélye is nőtt. Most már gyorsan rátérhetünk a következő képre is. Ez már elhangzott, több jogalkotási kompetenciát kapott ez az intézmény. Nem csak az együtt döntési eljárásról van itt szó, ahol az ügyek 90%-át érinti az Európai Parlament szerepe, hanem a szerződés felülvizsgálatát is érinti ez, illetve az Európai Parlamentnek több lehetősége van például arra is, hogy a bizottságot felkérje javaslatok benyújtására. Következő. Az Európai Parlament egyetértésének, egyetértést eljutának a kiterjesztés is nagyon fontos, és véleményem szerint van itt egy fontos aspektus, illetve tendencia. Korábban a konszentet asszentnek hívták, ezt egyfajta ex post kontrollként kell értelmezni, mivel ez egyfajta nukleáris atomfegyverként működött. Vagyis arról van szó, hogy túlságosan is erőteljes fegyverről volt szó. hogy a gyakorlatban azonban azt látjuk, hogy az Európai Parlament használja a, ezt a kompetenciáját, amely most már több terület is kiterjedt a Lisszaboni szerződés folytán, mint egy preventív, megelőző jelleggel. Mivel az Európai Parlamentnek az a azt hiszem, hogy ezáltal az Európai Parlamentnek is komoly kihatása van a más intézmények működésére, hogy ezt a fegyvert preventíven használja. Következő dián ez már elhangzott, hogy az Európai Parlamentnek a költségvetésre való befolyása nőtt, erősödött, és azt hiszem, hogy a közös bel- és biztonságpolitikában a kül, külkapcsolati szervezet szerepe megnőtt, és a, azt hiszem, hogy a költségvetés szempontjából a közös kül- és biztonságpolitikára is kihatása van az a parlamentnek. Hmm. Az ellenőrzési kompetencia és egyre fontosabb szerepet kap a jövőben. A bizottság és az Európai Parlament közötti viszony megváltozik. A kezdetben az Európai Parlament mint egy védenceként szolgált az Európai Bizottságnak, alárendeltje volt az Európai Bizottságnak. Az az Európai Bírósággal való kapcsolatát is a, a bizottság határozta meg. Azonban néhány év elteltével most már megváltozott az a szerep, hiszen az első és a második Barozó bizottság tevékenysége folyamán a parlament egyre nagyobb kihatással van a bizottságra, a bizottság összetételére is, illetve van ugye a PNR, a SWIFT és az ACTA, a, a hamisít, áruhamisítás elleni egy, kereskedelmi egyezmény. Ezeken a területeken az Európai Parlament nagyon aktív tevékenységet fejtett ki, proaktív, tevékenységet fejtett ki más intézményekkel szemben. Következő dián azt látjuk, hogy milyen partneri együttműködések születtek az új kerethatár, keret egyezmény területén. Azt hiszem, hogy ezt már az előttem szóló is megemlítette. Szerintem ez egy nagyon érdekes momentum, hiszen új viszonyt alakított ki a bizottság között, amelynek jelentéstételi kötelezettsége van, illetve meghívási kötelezettsége van az európai képviselők felé. illetve egyes személyek lemondását is másképp szabályozzák most már, és a, az intézményközi egyezményeknél a koordináció és az információ csere szerepe megnőtt. A parlamentnek már a nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos tárgyalásokban is megnőtt a szerepe. A köz, következő dián azt látjuk, hogy valóban az Európai Bizottság valószínűleg gyengült abban az értelem, a hagyományos értelemben, Azonban azt hiszem, hogy az Európai Bizottság szerepe folyamatosan változik nem arról van szó, hogy az erőviszonyokat hogyan súlyozzuk pontosan, hanem az a lényeg, hogy folyamatosan változik a bizottság szerepe. Most már inkább kormányközi megközelítéssel dolgozik a bizottság, amely a bizottság összetételéből is adódik, mivel 27 biztos, biztosunk van most már, és nem lehetetlen az, hogy a biztosok időnként a saját tagállami érdekeiket képviselik. Le kell csökkenteni a tagok számát, azonban ez valószínűleg nem történik meg. Már a 2014-es bizottság vonatkozásában már megszületett az az egyezmény, hogy nem csökkentik a tagok számát. A bizottság javaslatainak száma csökken, és a közös szabadság és igazszolgáltatási térség területén a Lisszaboni szerződés alapján a tagállamok egy negyedének kell ajánlásokat tennie, és és ami a lényeg itt az az, hogy a bizottság a politikai lendületét is elveszítette, mivel a, ezt most az Európai Tanács képviseli az új rendszerben, az ösztönző erőt. Tehát azt látjuk, hogy, hogy a politikai ösztönző erő nagyon erősen a bizottság oldalán állt, a Jacques Delors bizottság alatt egyre inkább a javaslatok útján a bizottság oldalán át, most már ez a parlamenthez került, és a parlament szerepe az, hogy a stratégiákat a gyakorlati alkalmazás szempontjából megvizsgálja. Vagyis nem tudom, hogy a bizottság gyengült-e vagy sem, de az biztos, hogy megváltozik a szerepe ami fiziológiai szempontból is nagyon érdekes ez mint egy a rendszer devolúcióját jelenti. És az a célja a prezentációnak, hogy ezt az egyensúlyt hogyan lehet fenntartani, hogy a szupranacionális jelleget ne veszítsük el az európai közösségben. A következő dián ezt tényleg gyorsan át tudjuk venni a főképviselő szerepét illetően. Annyit mondanék csak, hogy a kül- külügyi szolgálat egy harmadik kalap szerep, amelyet majd viselnie kell a főképviselőnek. Ez egy nehéz munkakör. Most folyik a vita arról, hogy kivel, ki, ki képviseli kifelé egységesen az Európai Uniót. Láthatjuk az ENSZ esetében is, nem annyira könnyű ezt a képviseletet egységesen biztosítani. A bizottság ebben az esetben nagyon határozott álláspontot foglalt el, a tanács álláspontját elutasítva. Aztán majd meglátjuk a Mercury esetben, hogyan alakul ez az egyensúly a bizottság és a tanács között a megállapodások elegyéből már ez kiderül. Nézzük a következő diát. A bizottság talán gyengébb, de mindenképpen más jellegű eh, feladatát tükrözi ez, amit agentificationnek, ügynökségesedésnek nevezek. Most már több mint 40 ügynökség működik, a, ezt a szerepet a bizottságnak kell betöltenie. Természetesen komoly az ellenőrzésük e e föl, ezek fölött, de az ombudsman, a bíróság végzi az ex post ellenőrzést, az alapjogi kartát is megérdemes említeni ezen a ponton. De a keret megállapodás azt írja elő, hogy legyen az ügynökségek, a szabályozó ügynökségek igazgatóival kapcsolatban parlamenti ellenőrzés is, tehát azt várjuk az ügynökségtől legyenek függetlenek, de ne túl függetlenek. A következő dián a bíróságról van szó. Ezt sem lehet kihagyni ebből a vizsgálódásból. A bíróság hatásköre is növekedik, ugyanis az Európai Tanácssal kapcsolatban is lesz már joghatósága, az Európai Unió ügynökségeivel, hivatalaival, testületeivel egyetemben. Véleményem szerint az ügynökség szempontjából is nagyon érdekes új szerep. Az ügynökségek közvetlen kapcsolatban vannak a polgárokkal, úgyhogy az előzetes döntéshozatal itt nagyon érdekes szerepet kaphat. A bíróságnak intézmény, alkotmányos szerepe is van. Ez az alapjogi karta hatása. A bíróságnak az emberi jogi egyezmény kontextusában is meg kell, őriz, meg kell őriznie szerepét. Egyre gyakrabban fogja a kartát alkalmazni, vagy használni, de elmondhatjuk azt, hogy a rendszer utolsó ellenőrző pontjának számít továbbra is a bíróság. A közösségi szupranacionális irányba mutatva. Nézzük a következő diát. Mit állt ez az új egyensúly? Mondhatjuk el, hogy supranacionálisabb vagy kormányközibb lett-e az Európai Unió? Hogyha megnézzük az egyes intézményeket, az egyes jogköröket, akkor kimondható az, hogy a közösségi szupranacionális oldalról, amit elveszített a bizottság, azt megkapta az Európai Parlament egyrésztről, másrésztről amit a tanács elveszített, azt az Európai Tanács kapta meg. Tehát ez egyfajta zéró összegű játszma is lehetne a szupranacionális és kormányközi oldalak egyensúlya változatlan maradt. De én azt hiszem, hogy ez így egyelőre nem állja meg a helyét, ez a kijelentés. A rendszer a kormányköziség irányába csúszik el, az Európai Tanács rendkívül fajsúlyos szerepének köszönhetően, és ez természetesen bizonyos kockázatokat is felvet, ugyanis egy kormányközi rendszerben a kompromisszumok szolgálják a közös érdeket. Most a közérdeket erősebb intézményi képviselet biztosítja majd. A következő dián eh, a bizottság változó szerepéről beszélhetünk. Ugye említettem, hogy a bizottság egyfajta eh, fő titkári szerepet tölthet be a tanácsnál. Kicsit provokatívan mondtam ezt. Eh, beszéltünk arról, hogy milyen szövetséget követhet a bizottság a parlamenttel. Vannak bizonyos doktrínák, amelyeket én nem osztok, mi szerint az Európai Tanács és a bizottság elnöki posztjait fuzionálni kellene. Egyes agytröztök ezt sugalják. Arról is szó van, hogy a bizottság elnökét közvetlenül választják, válasszák meg, ez egyébként lehet, hogy jó ötlet lenne, ugyanis nagyon komoly demokratikus hátszelet adna a bizottságnak, de nem valószínű, hogy politikai síkon ezt elfogadnák a tagállamok a szerződés átírásával. De a bizottság elnökének, következő elnökének megválasztásakor hasznos lenne, hogyha minden politikai párt az Európai Parlamentben saját jelöltet állítana. Ez növelni a bizottság politikai ellenőrzését, illetve politikai súlyát, és ennek láthatóságát is emelni. Nézzük azt, hogy hogyan lehet kiegyensúlyozni, egyensúlyozottá, kiegyensúlyozottá tenni ezt a rendszer, ami a parlamentet, illeti az európai integráció jövőjét illetően. Milyen szerepet töltett be az EP? A parlament és az Európai Tanács között egy nagyon falsúlyos, nagyon hangsúlyos párbeszédre van szükség, ez tehát újdonság. Erősebb európai tanácsi elnökkel, illetve nagyon határozott parlamenttel. Egyébként a parlamentnek nem csak a jogalkotási jog, ö, szerepet kell megosztania a tanácssal, hanem az Európai Tanács által meghatározott politikai lendületet és prioritásokat, ezek megállapítását is. Beszéltünk a demokratikus deficitről, ez most nem akkora probléma, ugyanis az együttdöntés kiterjedt minden területre. A politikai deficittel van gond ugyanis az igazi transnacionális pártok jelentik itt a problémát. Ennek a politikai deficitnek a feltöltése kell, hogy a következő céljegyen ezt kellene elérni az Európai Parlamentben. Nézzük most a következő diát. Ehhez a parlamentnek nem további jogkörökre van szüksége, hanem Európa jövőképre. az európai népek nevében eh, tűzheti ez zászlajára az, az Európai Parlament a karta, a jogorvoslat, a politikai befolyás segítségével. A parlament egyébként már most is elég harcias, a nemzetközi megállapodások eh, vonatkozásában láttuk ezt, de a transznacionális pártok létrehozása és a transnacionális értékek kampányok szolgálnak ennek eszközéül. Véleményem szerint így lehetne kiegyensúlyozni a kormányköziség felé elcsúszás folyamatát. Köszönöm. Köszönöm szépen Lucien Szerén Rossi előadását. A akadémiai perspektíva kiszélesíti mindezt, amit politikai szempontból ö, ki tudtunk idáig fejteni, és azt hiszem, hogy rögtön meg kell nyitni a vitát, mennyi idő marad még, nem tudom, öt perc? És bocsánat, és még bocsánatot kérek, elfelejtettem önt, Természetesen ön is beszélhet. Akkor lehet engem hallgatni, francel fog beszélni, és ahogy ön is tudják, ha nem, akkor elmagyar. Én újságíró, tehát én nem vagyok hivatalos ember, személyes véleményemet mondom el, és egész más az én megközelítésem, amit idáig hallottunk. Tehát én tulajdonképpen az intézményreform felhasználja, ki használója vagyok, és szeretnék arra ö, utalni, hogy a felhasználók ezt hogy élik át. Nagyon fontosak azok az inform, innovációk, amelyek idáig is már hatályba léptek, de még nem minden világos, hiszen vannak még bizonytalanságok a mindennapi munkánkban, a Agency Europe című újságunk munkatársainál látom a napi munkámban ezt a bizonytalanságot. És én szerintem nagyon-nagyon sok dolog világos a mi számunkra. Az első az az, hogy az Európai Parlament megnövekedett hatalma és hatásköre jelentős olyan területeken, ahol ki volt zárva a parlament hatása, hiszen csak arról beszélhettek. A mezőgazdaság például, a kereskedelem politika ide tartozik. És Ilyen szempontból most látjuk, hogy a parlament új hatásköre meg is változtatta Európa működését. Több példa is van, és ha kérdések vannak ilyen vonatkozásokban, erre visszatérek. A második kérdés, ami szerintem világos a parlamenttel kapcsolatban, ez az, hogy az Európai Tanács működésének az átalakulása hogy működik. Állandó elnöke van, ahogy tudják. Az én véleményem szerint ami az átalakulások során globálisan pozitív néhány kisebb megjegyzés ellenére, amelyek kritikusak, például a sajtó szintén az állandó elnök megválasztását is úgymond megtámadták, mert a európai szinten azt mondták az újságírók, hogy Van Rompuy nem ismerős a nemzetközi szinten, Európában, a világ szintjén, és azt mondták, hogy Mr. Nobody, így nevezték többek közt Rampöly urat. És azt hiszem, hogy ezek téves megállapítások, hiszen a világban ismert embert ha megválasztják, akkor a már addig kialakított meggyőződését magával hurcolta volna, hogy sokkal nehezebb lett volna elírni. Van Rampőről van szó, lehet, hogy rosszul ejtem ki, de megértik, hogy kiről beszélek. Tehát eh, nyilván nagyon óvatosan nyilatkozott ez az ember, de nagyon okosan nyilatkozott, és szignifi jelleg. Azt mondta, az én személyes vélemény nem számít. Én tulajdonképpen nem azt fejezem ki, hanem a közvélemény előtt, a sajtó előtt itt az egész európai véleményt szeretném képviselni. Első látásra, meg pillantásra ez nagyon szerénynek tűnt ez a nyilatkozat, de tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy minden fontos, amit ő elmond, azaz a részéről bármit ki fog fejteni, ez mindig az Európai Tanács és Bizottság vé véleménye. Tehát eh, ilyen értelemben a sajtó, most megpróbáljuk ezt figyelemmel kísérni, és nagyon érdekes ez a megközelítés. Egyébként voltak további nyilatkozatói és jellemzői is, amelyek majdnem ö, forradalmiak voltak. Például, amikor azt mondja, hogy az Európai Tanács gyakorlatilag ő vezeti az európai gazdasági életet. Ugyanakkor nagyon óvatos ő, tehát Van Rompuy úr a fogalmak szempontjából, és amikor arról beszélünk, hogy az európai irányítás lényege micsoda, akkor azt mondja, hogy attól függ, hogy ki mondja. Tehát a irányítés, irányítás és a kormányzás az tulajdonképpen nem más, mint a tanács, európai tanács szintje nem mindig pontos szakkifejezéseket hallunk tőle, de a lényeg az, hogy gyakorlatikban minden hónapban összehívja a tanácsi csúcsot, és nagyon fontos témákat tárgyalnak meg. Ténylegesen Persze igaz, hogy amikor az előkészületről van szó, ezek mind lényegesek, de amikor az államkormányfők meg érkeznek, akkor igaz, hogy előkészített témák vannak, de mindenről beszélnek, mindenről vitatkoznak a harmadik forradalmi lépés, amely annak nyomán jött létre, hogy folyamatos módon összehívásra kerül a csúcs, ez az, hogy a államkormányfők közvetlenül részt vesznek ilyen módon egyre erősebben az európai ügyekben. Ez lehet, hogy banális dolog, hiszen ez normális dolog, hogy ők részt vesznek, de idáig ez nem így volt. Voltak olyan államkormányfők, akik nagyon homályosan ismerték, sőt felületes módon ismerték az európai dolgok menetét Bizonyos kormányfők számára a lényeges dolog, amikor elnökségre kerültek, az az, hogy az USA elnökével tal- találkozzon. Tehát a magánterületen az Európai Bizottság elnöke elmondta nekem, hogy az amerikai elnök kísérete kísérletétől kérdezte meg az elnök, hogy ki ez az ember. Tehát ez valóság volt, nem voltak ismerete, ismeretesek az, ezek a személyek. Egyébként megtörténhetett, a, megtörténhet az is, hogy közben a e, soros elnökség elnöke megváltozott, és a többi, tehát nagyon nehéz volt ez a globális megközelítés, és valóban nem biztos, hogy ez jó volt Európa számára. Ezek azok az is aspektusok, amelyekre a napi munka során odafigyelünk, és amelyek világosak. Ugyanakkor a sajtó szintjén sose beszéltünk olyan súlyjal a parlamentről, mint most. A sajtó tagjai persze ismerik a helyzetet, és nagyon fontos a együttes döntés most már a jelenlegi helyzetben. Európa átalakulása az egy élő dolog. Van még egy más intézményes forradalom, ezzel kapcsolatban még nem alakítottam ki igaziból az én véleményemet, majd menet közben kiderül a gyakorlatban. Ez különösen így van a diplomáciai, európai diplomáciai testületek vezetőit ér, akik egyben az Európai Bizottság alelnökei és a külkapcsolatok akiből tehát ebből, ezen, ebből a szempontból, ebben a funkcióban egy személy szerepel, és a sajtó bemutatása érdekes, ezt a, ugye most egy hölgy képviseli ezt, ahogy tudják, ez tulajdonképpen az európai ügyek képviselője, ez tulajdonképpen egy hamis elnevezés, és a tulajdonképpen megzavarja az embereket, mert nem létezik igaziból európai külpolitika, és ilyen deklarációkat, nyilatkozatokat is hallottunk amikor amikor Eston asszony szempontjából nézzük a dolgot, akkor hozzájárul ahhoz, hogy európai külpolitika kialakuljon a jövőben, amely majd ki fog alakulni, most erről vitatkozunk, megbeszéljük a problémákat, de most szerintem külügyminiszterről, illetve a többséghez való csatlakozás szempontjából okoz problémát. Én még hivatkoznék egyéb példákra is a témakörben. Az egyik az régebbi, a másik az egy újdon, új sütetű. A régi példa az emlékeim szerint akkor történt meg, amikor kitört az iraki háború, hiszen a konvenció összegyűlt, és erről beszéltek, vitatkoztak a katonapolitikáról, védelmi, biztonságpolitikáról. Nos, a tagállamok, akik részt vettek a háborúban, voltak egy részről, és másrészt ezek ellenzőik. Tehát a konvencióból voltak bizonyos emberek, akik azt mondták, hogy még a közös külő, kül- és védelmi politikát nem dolgoztuk ki, és ez kellemetlen eredményekre vezet. És Jacques Delors volt, és másik Giscard d'Estaing két személyesek, akik a konvenciót vezették, azt mondták külön-külön, de lényegében ugyanazt mondták, hogyha ebben a pillanatban már létezett volna a biztonsági védelmi politika, akkor két részre hullott volna Európa, hiszen az Egyesült Királyság, Kelet-Európa bizonyos országai elfogadták volna, hogy lemondják a háborúban való részletet. Viszont Franciaország, Németország viszont elfogadta, hogy részt vegyenek a háborúban. És a szavazás nem is lett volna jelentős, ugye ha szavazás kerül a sor, akkor azt mondják, hogy a közös védelmi, biztonsági politika Európát valójában szétszabdalta volna. És mondtam azt is, hogy két példát mondanék. A másik példa most, ez sokkal aktuálisabb, Koszovó magasságában jelentkezett. Önök is tudják, hogy az európai közösség, európai unió nem ismerte el Koszovót, vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondták, hogy igen, és más tagállamok nemet mondtak Koszovóra. Ebből a szempontból is azt mondom, hogyha a közös európai külpolitika megalakult volna, akkor ez magával hozott volna igen sok nehézséget Európán belül, hiszen most, ugye például Spanyolország nem ismeri el Koszovót, ennek egyfajta jelentősége van, nem feltétlen olyan politikai kérdés, hogy Koszovóra vonatkozik, mert ezt meg lehet oldani, mert ez jogilag azt jelenteni, hogy elfogadnánk azt, hogy azt az elvet, hogy egy ö, egy ország az összes ország véleménye ellenére ismernek el egyes országokat. Tehát itt felmerült a baszkföld kérdése is, autonóm mi a kérdése Katalóniával, tulajdonképpen nem lehet elfogadni az ilyen jellegű helyzetet. És azért mondtam el mindezt, hogy nem, a közös külpolitika Európa szinten nem létezik, nem is létezik külügyminiszter, és ilyen értelemben kell felfogni a dolgokat, a napi munkánkat így végezzük ilyen körülmények között. Elnök úr, befejezem, mert az utolsó ponthoz érkeztem. Ez a közös megerősített kooperáció, együttműködés kérdése. Sokan nem hisznek abban, hogy 27-en együtt tudunk előre haladni. Bizonyos programok kivitelezése 27-tel nem lehetséges a megerősített együttműködés eszköze éppen ilyen szempontból nagyon fontos. Elvileg, ugye én nem vagyok elméleti ember, egyetemi ember, gyakorlatban nézem. Jacques Delors is elmondta konkrétan, hogy az európai közösséget az energiára kellett építeni, és ő maga mondta, hogy lesznek olyan országok, amelyek sose fognak egyetérteni, tehát meg kell erősíteni az együttműködést. Vannak, akik részt vesznek, és vannak, akik nem vesznek egyelőre részt, majd később csatlakoznak. Nagyon kényes ez a kérdés, tudjuk, hiszen azon országok, amelyek lemaradnak, azok attól félnek, hogy Európa ugye két egységre fog esni, a, olyan, mint a futballban, ugye a bajnokságban az A és a B divízió. Tehát nagyon fontos, a megközelítés. A megosztott Európa elkerülendő, viszont differenciálódás létezik. Ez a megkülönböztetés nagyon jó, mert ez nem érinti a különböző országok érzékenységét, akik nem akarnak részt venni az új kezdeményezésekbe, de bizonyos kezdeményezések fontosak, és nem szabad mindent így módon lezárni, leblokkolni azt is alá kell húzni, hogy különböző formái vannak az együttműködésnek, például különböző jogi alapon indulnak el, és hogyha minden ország részt venne, akkor Európa megközelítése nem csak kettő lenne. Önök tudják, hogy mi az, hogy és van a Schengen zóna, ellenőrzés, és nem jött volna ez létre, sem pedig a közös övezet is. Elnök úr, megpróbáltam gyorsan beszélni. Igen, tudnám még folytatni a témát. Köszönöm. Bocs. Na, eh, Köszönöm szépen, és bocsánatot kérek, hogy elfelejtettem önt az elején. Hölgyem, öt percet adok a vitára, és úgy, tehát legyenek persze kérdések az egész ülésszak témájával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom. Nem nagyon van időnk. Nagyon érdekes volt meghallgatni a panel hozzászólásait. Hallottuk a jogi elemzést, a kormányközösség el, erősítéséről beszéltünk, de ez annyira nem zavaró. Valami hiányzik ebből a elemzésből. Kinél van a hatalom, kinél van a személyzet, kinél van a pénz. A bizottságnál a költségvetés kétharmada van, 66%-a, ugyanez vonatkozik a személyzetre is. Rampoy elnök úr is elmondta, ugyanezeket a kérdéseket. Hogyha megnézzük a legfrissebb eseményeket, a válság eseményeit, a bizottság és nem az Európai Tanács elnöke volt a legprominensebb. A tanács elnöke korábban fontos volt, de most a spanyol elnökséggel erről nem voltak hírek az újságokban. A spanyol elnökségről legalábbis hazámban nem írt a sajtó. Úgyhogy nem csak jogi elemzést kell végezni, nekem ez átterem, de nem csak erre kell figyelni, hanem arra is, hogy hol, kinél van az igazi hatalom. Hát annál, akinél a személyzet, eh, az ott dolgozók nagy része van. Elnézést, engem nem ez zavar. A parlamentet illetően tíz évig voltam parlamenti képviselő, úgyhogy jól ismerem a házat. Örülök ennek a változásnak, a korai, korábbi képviselők eh, szövetségének tagja vagyok, de azért, amit itt látunk, kicsit más, mint amit a, a szerződés ír. Itt van a lehetőség az utolsó kérdésre, uram, parancsoljon. Jörg Monárhoz szeretnék fordulni a kérdésemmel. Az Európai Tanács jogállásával kapcsolatban az Európai Tanács milyen aktusait fogja vizsgálni az Európai Bíróság. Elvben ez csak eljárási aktusokra vonatkozik, procedural acts. De elképzelhető, hogy az Európai Tanács összes aktusa a bíróság joghatósága alá fog tartozni. Itt az arányosság, illetve az alapvető jogok kérdése is felmerülhet. Ön mit gondol erről? Nos, teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy az Európai Tanács intézmény jogállása magával vonja az Európai Tanács, hogy az Európai Tanács összes eljárási aspektusa bekerül immáron a bíróság hat, joghatóság alá de nem zárom ki a többit, és amit említett. Például egy program, dokumentum, amely a szabadság, biztonság és jogérvényesülésére, térségére vonatkozott. Nos, hogyha ez a szubszidiaritás elvével ellentétes lenne, akkor nem zárom ki, hogy a bíróság előtt ezt a kérdést föl lehet nevetni. Igen, én is szerettem volna választ adni, de én inkább ö, újságírói szempontból nézem az Európai Tanács szerepét, és nem mint szakember. De lényegében azt látjuk, hogy ugye a jogi problémákon túl itt ö, a újságírók szempontjából nagyon lényeges az ő szerepük. Nem szabad el fel a március 25-i nyilatkozat, amikor a válságról beszéltünk, a pénzügyi válságról, stb. Ezek tulajdonképpen európai tanácsi szövegek voltak, de még hozzá lehetne tenni bizonyos dolgokat, vagy kérdéseket felvenni az európai ö, tanács elnöke formálisan összehívhatja az állam és kormányfők összejövetelét az Európa zóna vonatkozásában. Tehát a Európa, eurozóna, eurozóna tagjai találkoztak, és önök tudják, hogy itt milyen nehézségek merülnek fel számszerűleg, és a többi, de az Európai Tanács döntötte el ezt. Mi szerintünk jogi jellegű kérdéseket kell megnézni, de a valósághoz képest ezek másodlagosak, hiszen van egy, egy, egy mm, szervezet, ugye, amely tulajdonképpen nem is létezik, az a újságírók egymás közt úgy neveztük, hogy az euró csúcs volt ez. A mi szám, szempontunkból nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mi a jo, hogy más a jogi megközelítés, és mi a egyéb. Madame Ross, én is szeretnék hozzátenni valamit igen, a, a bíróságnak kompetenciája van a különböző aktusok vonatkozásában, az Európai Tanács vonatkozásában, de azt is látom, hogy azon esetekben, amikor többségi szavazásra kerül sor az e, Európai Tanács szintjén, akkor vannak kisebbségbe e, kerülő országok, és ilyenkor a bírósághoz kell fordulni, hiszen meg kell nézni, hogy az alapvető jogok, az áttekinthetőség hogyan érvényesül, és e, ezt meg kell nézni, hogy a közös külpolitika szempontjából szempontjából, hogy jelentkezik mindez, és mindez a többek közt az Európai Közösségek Bíróságának. Tessék, ön is válaszolhat. Az első felszólalóhoz térnék vissza, kinél van a pénz, kinél van a legtöbb dolgozó. A bizottságnál mondták, ezt? részben igaz. De az Európai Unióval kapcsolatban az fontos látni, hogy minden attól függ, milyen aspektusból nézi az ember. Donald Pukala mondta néhány évvel ezelőtt, hogy amikor az Európai Uniót megpróbáljuk leírni, ez olyan, mintha vak emberek próbálnák elmondani, milyen az e- e- elefánt volt, aki az ormányát fogta meg, azt mondta, aki ezt tette, azt mondja, hogy olyan, mint egy kígyó. Ki melyik testrészét fogja meg az elefántnak? Annak úgy, úgy gondolta, ez az egész Európai Unió, de az egészet nem látta át senki. Hogyha különféle aspektusokat vizsgálják az Európai Unióval kapcsolatban, más és más, teljesen eltérő véleményeket látunk hogyha a bizottságra koncentrálunk, akkor a végrehajtó hatalom tűnik nagyon erősnek, a jogalkotónak nő meg a szerep, hogyha a környezetvédelemről van szó más esetekben. Eh, a kormányközi szerep domborodik ki jobban. Tehát ez politikai eh, szakterületenként változó. Jelenleg a nemzeti kompetenciáknak megmaradó területeket és az európai kompetenciákat felülelő területeket vizsgálja az Európai Tanács, illetve természetesen a gazdasági válságot. Mindez változik, de egy valamit eddig nem vizsgáltunk meg, az, hogy az eddig és jövőbeli bővítések milyen hatással vannak erre. A kormányközi és a supranacionális intézmények közötti egyensúly, ugye erről beszélt Rossi professzorasszony. Nos, mindezeket az egyensúlyi hatalmi viszonyokat a bővítések jelentősen e, megváltoztatták. A 27 tagú uniónak egyetlen téma megvitatására sokkal több időre van szüksége, mint mondjuk, amit 20 éve láthattunk. Ez azt jelenti, hogy európai tanács, az Európai Tanácson belül most egy ülésen csak kb. két témával lehet foglalkozni. Korábban ötre is sort lehetett keríteni. Úgyhogy egyrészt az elnöknek jobban elő kell készíteni az üléseket, és több ülést is kell szerveznie. Fennáll az esély azonban, hogy egy helyben fogunk toporogni. A bizottság és a parlament a bővítéssel sokkal jobban meg tud birkózni megfelelő időkerettel rendelkeznek a dolgok átvitatására, és ez nem hátrány, nem válik hátrányára az ott végzett munkának. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezeket az egyensúlyi kérdéseket ebből az aspektusban is érdemes megvizsgálni. Köszönöm szépen. Sajnos nincs elég időnk, hogy még alaposabb vitát folytassunk. Ugyanakkor nagyon-nagyon alapos előadásokat hallgat hallhattunk. Köszönöm szépen a mostani kerekasztal résztvevőinek, előada, előadóknak a közreműködését. Köszönöm szépen az önök figyelmét. Köszönöm.